Good afternoon. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim! Ezennel megnyitom a mai költségvetés ellenőrzési bizottság ülését. Ennek az ülésnek a napi rendjét megkapták méghozzá január 11-én. Van esetleg, van-e megjegyzés a jegyzőkönyvvel, most a napi rendtervezettel kapcsolatban? Úgy tűnik, hogy nincsen. Jó, akkor ezennel elfogadottnak tekintem a napi rendtervezetet. Több közleményem van. Úgy volt, hogy lesz egy koordinátori ülés 5.30-kor ma délután, de erre nem kerül sor, hanem majd holnap 11.15-kor. Tehát holnap 11.15-kor lesz a koordinátori ülés. Kérem, akiket érint, ezt jegyezzék fel. Ami a 10-es, 11-es napi rendet illeti, az ügynökségek és a csatolt vállalkozások mentesítéséről szóló jelentés, Január 24-én 3 órakor lesz délután ez a napi rendi pont. A 12-es napi rendi pont, amely az Európai Parlament mentesítését illeti, holnap 3-kor lett volna, 5 órakor kerül a napi rendre. Akiket ez érdekel, tehát holnap lesz. Kérem, jegyezzék fel akkor. Mm, elég sok nyelv áll rendelkezésre. Tudniuk kell, hogy minden feljegyzésre kerül, és e közvetítésre van egy új asszisztensünk, Karel Dulhoszt asszony. Nagy szeretettel üdvözöljük. Megkérem szépen álljon fel, hogy mindannyian lássuk Önt. Üdvözöljük körünkben! Akkor rátérünk a hármas napi rendi pontra. A büró, ez az elnökség megválasztása a következő napi rendi pont. A függelékben találják az eljárás leírását. Ennek az ülésnek a célja, hogy megválasszuk az elnökséget. Következőképpen választunk először az elnököt, utána az alelnököket választjuk meg. Először is garantálnom kell a határozat képességet, megszámoltam önöket, és megállapítottam, hogy határozat képesek vagyunk. Jelöltek, elnök jelöltek. Politikai frakciónként terjeszthetők elő, vagy a tagok 5%-ának támogatásával, legalább 5%-ával. Ez egy rég bevált hagyomány, hogy félidőben új jelölteket állítanak a frakciók. A frakciókat kérdezem, új jelölteket kívánnak állítani, Mákákis úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ALDE frakció Michael Tajrer urat szeretné jelölni. Eddig nem volt a bizottság tagja, de költségvetési és költségvetés ellenőrzési tapasztalatokkal rendelkezik. páden württembergi tartományi parlamenti képviselőként volt ennek a témának a felelőse. Ingeborg Gressle asszonynak, vagy asszonya közösen 40 millió eurós költségvetést igazgatott, 14 és éven keresztül volt hat város főpolgármestere Nyolc év után 90%-os többséggel újra választották. Örülnék annak, ha ma is ilyen elsőprő többséggel szavaznánk meg őt itt. Köszönöm. Mihály? Nincs más jelölt. Akkor Mihály Tajra úr a Költségvetés ellenőrző Bizottság új elnöke. És minden elképzelhető jót és sok sikert kívánok neki. Kérem szépen, vegye át az én helyemet. Köszönöm. Yeah, hello. Thank Jó napot kívánok, nagyon szépen köszönöm. Nagyra becsülésük ezen jelét, és meg vagyok tisztelve. Engem megtiszteltetés élt azzal, hogy itt vagyok elnök, és most pedig anyanyelvemre váltok bizottsági elnökként német, ugye az anyanyelvem először. Ingeborg Gressle asszonynak adom meg a szót, hiszen önek önök közül többen kértek. A néppárt nevében köszönöm szépen móder eh, úrnak, kiváló munkát végzett itt, és talán a liberális frakció először engedte meg azt, hogy eh, valóban egy olyan liberális jelöltet állítottak, aki tényleg ért, konyít a témához. Tehát eh, azt szeretném elmondani, hogy a legnagyobb néppárt részéről azt szeretném megfogalmazni, hogy örülnék annak, ha lenne itt egy aktív tag. Elnök úr, nem arról van szó, hogy önt nem jó szándékkal támogatjuk, mm, nem arról van szó, hogy kifogásolom, hogy ön lett a bizottság elnöke, de még egyszer azt gondolom, hogy egy aktív szabizottsági tagnak is megillett volna ez a hely, és köszönöm Mulder úrnak, aki nagyszerűen vezette a szakbizottságot, Mulder úr kiválóan ismerte a költségvetés témáit. Köszönjük szépen, Ian, neked! Köszönöm szépen, Greszle asszony. A nagy taps azt mutatja, hogy a bizottság nagyon szépen köszöni Jan Muldernek a munkáját. További hozzászóló Gájer kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is minden jót kívánok önnek az új hivatalához. Nagyszerű, nagyon szép feladatot kap, de nem mindig könnyű ez a feladat, mert ez a bizottság sokféleképpen különleges, ilyen keresztmetszete vagyunk a többi szabizottságnak, minden politikai területbe bepillantást nyerünk. Ebben a bizottságban a munka nem mindig vezet oda, hogy az Európai Parlament kollégáinál nagy népszerűségnek örvendenénk. Mert nem csak a parlamenti költségvetéssel foglalkozunk, az oda vezet, hogy néhány kollégával összetűzésbe kerülünk, mert néha esetleg mi a tisztelt képviselő kollégával szemben nem tartunk támogatásra méltónak egy adott projektet, például ebből adódhatnak feszültségek, ami az elnökség politikáját életi, kicsit azt is közelebbről megnézzük, az elnökségi döntéseket is, megvizsgáljuk közelebbről, ez szoba fog kerülni majd a parlament mentesítésénél. Tehát először is minden jót kívánunk önnek az új pozíciójában. Köszönöm ilyen Modernek, kiváló munkát végezte ilyen úgy gondolom. És úgy gondolom tehát, hogy példamutatóan vezetted ezt a szakbizottságot. Én azért is kértem szót, és a, tehát a hozzászólásom azzal is kapcsolatos, ugye most az alelnököket fogjuk megválasztani. Helyes az, hogy az első alelnöki pozíció a Döhont rendszer értelmében az EFT-nek jut, André Assen asszony a jelölt, és ezzel kapcsolatban folytattunk tárgyalásokat. Én a politikai frakcióm nevében szeretném elmondani, hogy miért nem tudjuk támogatni Máté André asszony jelöltségét. A nem emlékeznek rám, azt hiszem, hogy a parlamenti mentesítési vita volt tavaly, amikor egy olyan helyzet alakult ki, ahol azt gondolom, hogy a Daily Mirror, vagy egy hasonló kaliberű tabloid bulvárlap írt egy cikket, amelyben egy olyan szám látott napvilágot, amely állítólag Andreasszony asszonytól származott, hogy az európai történelem háza költségvetése állítólag a cikkben 120-150 millió eurót tett volna ki. Én megkérdeztem a vitason, ki ennek az adatnak a forrása. Azért egy furcsa eljárás ez, azt gondolom, hogy egy számlát napvilágot, a képviselők, akik ezt az összeget, ezt a számot elfogadhatónak tartják, nem adnak meg újabb a forrásokat. Sem az újság, sem Andrész asszony nem nyilatkozott ezzel az adattal kapcsolatban. És szerintem ez parlamenti szempontból sem biztos, hogy konstruktív eljárás vagy hozzáállás. Tehát az én politikai frakcióm ezen incidens miatt nem tudja támogatni Andrész asszonyt ehelyütt. Első alelnök, Stász kolléga a nevében. Szerintem ez egy nagyszerű választás. Ha továbbra, továbbra folytatná alelnöki tevékenységét, támogatjuk. Köszönöm szépen, Gájár kolléga. Én ebből azt vonom le, hogy az alelnököknél vitát folytatunk az alelnök választása kapcsolatban. Itt már egy személy vitát megnyitottak, Tehát a Dehont értelmében az EFT frakciónak járna az alelnöki pozíció. Van-e valaki az EFT frakcióban, aki szót kíván kérni? Úgy tűnik, hogy nincs itt senki, illetve nem kér szót senki. Engem úgy tájékoztattak, de mégiscsak kér valaki szót. Engem arról tájékoztattak, hogy Ányú kolléga kér szót, ha jól értettem. Jó napot kívánok! Én Márte Andrásszony mellé rendett póttag vagyok, ennyi a nevem, ami elhangzott, hogy az újságíró hibázott, nem Andreasszony asszony, ezt szerettem volna eljut elmondani. Elnök, jó, hát eh, itt most nem a személyéről van szó, Jan Mulder kollégát kérem szépen, őt arról tájékoztatták, hogy a kolléganő nem tud jelen lenni a mai ülésen. Így van ez? Tehát András anyasszony önhöz fordult egy írással, amelyben azt írta le, hogy ma kórházban van. Mulder úr esetleg, ha erről szólna. Igen, szívesen állok az önök rendelkezésére. Múlt héten, szerdán vagy csütörtökön, nem tudom már pontosan, amikor a plenáris ülésre eljött hozzám, egy levelet adott át, a Kokobó elnökéhez intézett levélben. Ezt a levelet átadtam a titkárságnak, miután Strasbourgban voltak, és csütörtökön éppen indulni készültem, azt mondtam, hogy a deszanszonynak, hogy küldjön egy e-mailt a titkárságnak, tehát azt gondoltam, hogy több úton módon kell eljutatni a levelet a titkársághoz, tehát háromféleképpen tájékoztatok arról, hogy jelölt. Azt mondta, hogy nem tud itt lenni, mert volt egy olyan időpont, amit nem tudott már megváltoztatni, volt egyéb kötelezettsége. Ő jelölt, úgy tudjuk, Gájár kolléga azt javasolta, hogy egy másik jelöltet terjesszünk elő, de először megkérdezem, hogy van-e még, aki hozzá szeretne szólni? Kacimákákis kolléga. Eh, Mindenek előtt elnök úr, minden kezdetben eh, rejlik valamilyen varázslat, Herman Hessétől származik ez a mondás, akit nyilván nagyon jól ismernek. Eh, az Aldénak eh, sok sikert kívánok ezzel is. Én azt gondolom, hogy itt a tapasztalatokra kell építeni, ezt értékeltük olyan nagyra Mulder kollega munkájában is, nem csak ebben a fél évben, amikor elnök volt ennek a bizottságnak, hanem mióta a parlament tagja legjobb konesző, legjobb ismerője ennek a matériának. Nagyon hálásak vagyunk a velünk töltött időért neki. Ami Andreasen asszony jelöltségét illeti, itt Gressle asszony tett egy megjegyzést a kolléganőről, amihez a következőt fűzném hozzá. Ugye ez tulajdonképpen a DeHont rendszerrel függ össze. Egy átmenetileg nem olyan nagy frakció tagjaként mi ragaszkodunk ahhoz, hogy a dehont szabályt tartsuk be. Nagy hangsúlyt fektetünk erre. És éppen ezért az első körben első fordulóban természetesen azt kérnénk, hogy a parlament által elfogadott megegyezést kövessük. Amennyiben Andreasen asszony nem kapna elég szavazatot, akkor örömmel támogatjuk Bart Stas kollégát, ismét az elnökségben örömmel látjuk őt, hiszen Bart Stas az elmúlt években nagyon gyakran vette át az elnöki tisztet, és annál jobban, hogy ő nem is lehetne ezt csinálni, úgyhogy örömmel támogatjuk Bart Stászt a szocialisták javaslatának megfelelően. Köszönöm, akkor tisztázzuk az eljárást. Mielőtt Bart Stászt kérdezem, Gájár kollega kért ismét szót parancsoljon. Szeretnék Egnyú által elmondottakra reagálni, mert eh, én már kicsit máshogy értékelem, eh, máshogy emlékszem arra, ami történt. Az Európai Parlamentben zajló vita során kértem Andrészen asszonyt arra, hogy a számokat eh, tegye hozzáférhetővé a KONT bizottság számára, mert szerettük volna ezeket ellenőrizni, hiszen elég vitatott ügy, ez az Európai Történelem Háza, és hogy most komolyak vagy jók, korrektek-e a becslések, a szám, az költség megbecslése, ehhez kell látnunk kellett volna a számokat, de a mai napig nem kaptuk meg, ezt szerettem volna elmondani. Kedves kollégák, javaslatom az, hogy itt most ne személyeskedjünk, különösen akkor, amikor a kolléganő nem tud itt lenni, és nem tud ehhez nem tud magyarázatot adni a választási eljárással kell döntenünk. Ezért a következőt javaslom. Két jelöltünk van, a jelölt hölgytől tudjuk, írásban nyilatkozott, hogy fenntartja a jelöltségét. Közben született egy javaslat Bart Stász jelöltségére. Kérdezem, hogy Stász kollega rendelkezésre áll-e, elvállalja a jelöltséget. Azt hiszem ez a korrekt eljárás így. Hát elég nehéz a helyzet, persze. Előző alkalommal Hát volt egy hiba, akkor az elnöki értekezetétől érkezett egy javaslat a hontszabály követésére. Marta Adriásen az EFD jelöltje volt. Egy kis frakció tagjaként, hát egyet kell, hogy értsek Sacimakakis úrral, hát ő nem kicsi, hanem inkább egy nagyobb frakció, középnagy frakció tagja, de azt hiszem, hogy előnyös, hogyha középnagy és kis frakciók esetében a dehont szabályt alkalmazzuk. És ezért gondolom azt, hogy az az eljárás, amit az utolsó alkalommal követtünk, az az, hogy először megnézzük, hogy elég szavazatot kap-e az elnökök értekezetének a javaslata. Itt azt javaslom, hogy a de hont szabályt alkalmazzuk, és amikor a második fordulóban ban. Tehát, hogyha kiderül, hogy a Dehont szabály értelmében nem kap elég szavazatot a jelölt, akkor lehet, hogy szükség lesz egy második fordulóra. És ugyanúgy, mint az előző alkalommal, most is örömmel elvállalom a jelöltséget. Az előző alkalommal egyébként Marte Andreasen saját maga e, javas, tette ezt a javaslatot, amikor őt nem választották meg, akkor engem javasolt első alelnöknek, most eh, hallom, hogy lehet, hogy ezt a feladatot az S és eh, D frakció veszi át, és eh, ahogyan Hacimakis kollega is elmondta, ők is támogatják ezt a szocialista javaslatot. Hát, hogyha ez a két frakció ezt javasolja, akkor tényleg én is örömmel leszek jelölt. Köszönöm szépen. Akkor úgy tűnik, hogy tisztáztuk a helyzetet, és így járhatunk el. Az elnökök értekezletének a javaslata Adriensen asszony, vele kapcsolatban tart, megtartunk egy első fordulót, és amennyiben ez szükséges, akkor meglátjuk majd, hogy szükség lesz-e a másik megoldásra. Ezt senki nem ellenzi, akkor most Marte Andriensen jelöltségéről szavazunk, írásban kell szavaznunk, Kérem a szavazó cédulákat. Néhány kollégára van szükség szavazatszámlálónak, úgyhogy gondolom jó lenne minden frakció ebben részt venne. Van, aki önkéntesen jelentkezik, vagy nekem kell választanom. Helytele kollega már jövőbeni funkciójára előre nézve az SSD nevében, ugye urak először ki eh, hajlandó szavazatszámláló lenni, vagy kit javasolnak? Prosperáta asszony, vagy eh, Hapfekák? Prosperáta asszony készen áll, Sacimakákész úr és szeretne még valaki szavazatokat számlálni, nem, elegen is vannak, akkor el is kezdhetjük. Kérem, hogy ugye megkapják a szavazócédulát, 20 tag van jelen, és akkor kérem, hogy osszák ki a szavazócédulákat. Okay, die Stimmzettel werden jetzt an die a jelenlévő képviselők megkapják a szavazó cédulát, az urna itt van elől, látják, és akkor kezdhetjük a szavazást. Gibt es Rückfragen noch? Van-e valakinek kérdése? Kressle. Kressle asszony. Elég, hogy valami igent vagy nemet jelöljünk be ezen a szavazó cédulán? Amint megkapták a szavazó cédulát, elmondom majd. hat... A titkárság tájékoztatott arról, hogy nincsenek előkészítve a szavazólapok. E, igen, nem, vagy tartózkodás a három lehetőség, e, és e, kérek minden jelenlévő képviselőt, hogy név szerint szavazzon. Néhány percen belül megkapják az áhított szavazó cédulát. Okay. Kedves kollégák, most osztja ki a kolléganő a szavazólapot. marta Márta szavazhatnak igennel vagy nemmel. Hogyha nem töltik ki a szavazólapot, az tartózkodásnak számít. A leadott szavazatok abszolút többségére van szükség, és kérem a kollégákat, majd itt felszólítom a kollégákat, hogy jöjjenek ide szavazni. Kérem itt a kollégát, hogy ő is jöjjön ide erősítésképpen. So, ist jeder versorgt? Mindenki megkapta a szavazólapot. Ha így van, akkor megnyitom a szavazást. Okay. Eh? I should add a name mm-hmm. in the list yep. because they are still last.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 So I now call the names of the colleague. Akkor most a neveket fogom mondani, a kollégákat hívom. Good. Der Andrea Ceskova. Der nächste Derek Vaughan.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 Paul Rübig. Kollege Czernecki. Und Michael Theurer.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 Ya está, ya, ya lo tiene. So, ist jetzt noch ein Kollege im Raum, der abzustimmen gedenkt? Hogyha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást, és kérem a szavazó biztosokat, hogy számolják meg a szavazatokat. Még egy kollega? ér, Hartung úr, Hartung úr is eh, jogosult szavazni, tehát Hartung úr is szavazásra jogosult, jöjjön, szavazzon.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 Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kedves kollégák, folytassuk a napirendet. Miután eh, megszámolták a szavazatokat, az eredményt tudom ismertetni. 22-en voltak jelen szavazatra jogosult képviselők, egy szavazat tartózkodás volt, igennel 10 szavaztak, nemmel 11-en, így a jelölt asszony nem kapta meg a szükséges többséget, és akkor most rátérünk a második fordulóra. A második fordulóban, ugye az előzetes eszmecseréből kiderült, hogy van még egy jelöltünk. Gondolom, hogy Geyer kollega javaslat javaslata megmarad, fenntartja a képviselő a javaslatot. Ezért kérdezem Stász urat most hivatalosan is, hogy rendelkezésre áll-e a második fordulóban. Az SSD frakció felkérését szeretném még megvárni. Stász úr elmondta, be, hogy beleegyezik a jelöltségbe. Felhívták rá a figyelmemet, hogy a jelölteknek arról is nyilatkozniuk kell, hogy kitöltötték-e a vagyonnyilatkozatot. Igen, azt hiszem, ezt megkaptuk. Rendben van. Akkor most a második fordulót is elkezdhetjük a szavazást. Kíván valaki szólni? Most ezt hogy értelmezzem? We can, uh, if everyone is mm. agreed, then Mr. would be elected. Okay. Es äh, wurde von einem Kollegen felvetette egy kollega, hogyha mindenki egyetértene, akkor nem is kellene szavaznunk egy második fordulóban. Szerintem ez nem így van, szerintem hivatalosan, formálisan is választanunk kell, szavaznunk kell, mert Andreasen az, hogy miután nincs ellen, nem tudja visszavonni a jelöltségét. Ezért azt javaslom a szakbizottságnak, hogy az a biztos, hogyha lebonyolítjuk a második szavazati forduló is, fordulót is. Ügyrendi hozzászólás Greszle asszony. Nem értettem teljesen, hogy Andreas, miért Andreas asszony, asszony neve van továbbra is a szavazólapon. Ezt most igazából nem értem. Warum nicht? Hogy miért az ő neve van még a szavazólapon, miután nincs jelen, nem tudja visszavonni a jelöltségét Andreasen asszony most őt újra kellene javasolni. Hát írásban javasolta őt a frakciója, és ezért eh, én azt javaslom, hogy eh, legyen egy második forduló két jelölttel. Tehát, hogyha más a véleményük, jó, akkor röviden ezt beszéljük meg, vitassuk meg, azt javaslom. Saci Makákis kollega. Az elnök úrnak valóban igaza van mivel Andrészen hogy nem egyezik eh, bele, ahogy visszalép, továbbra is fennáll a jelöltsége, ha csak a frakciója nem vonja vissza a jelöltségét. Hogyha nem, akkor eh, biztosra kell mennünk és döntenünk kell. Köszönöm szépen, Egnyú úr. Köszönöm. Atriassen asszony elmondta nekem, hogy ha nem kapja meg a többséget az első fordulóban, akkor ő támogatja Stász urat a második fordulóban, és nincs szükség titkos szavazásra. Hogyha ez így van, mondja az elnök, akkor eszönképpen a, szav- a jelöltség visszavonásaként értelmezhetjük, és akkor már csak egy jelöltünk van, Bart Stász, vagy van -e esetleg valamilyen másik javaslat az első alelnöki posztra. Úgy tűnik, hogy nincsen, akkor itt közfelkiáltással vagy kézfelemeléssel kinyilváníthatjuk, hogy Bart Staszt megválasztottuk első alelnöknek. Most pedig folytatjuk a napi rendet. A második alelnök megválasztására kerül sor. Javaslatokat kérem szépen terjesszenek elő. Kit javasoltak második elnöknek? Hmm? Kressle hat das Wort. Kressle asszony. Én a néppárt nevében ö, lengyelországi kollégákon Sonic urat szeretném javasolni. Sonic úr. Sonic úr, itt is van. Elnézést, valamit összekevertem, mondja Kressle asszony. Ivánova asszony Bulgáriával elnézést, én hibáztam. Abból indulok ki, hogy nem két jelöltünk van, hanem egy jelölt nő. Ivanova asszonyt javasolták. Van-e további javaslat? Nincs? Akkor itt is kikiáltással jelenthetjük be. Ivanova asszony, megválasztottuk együttműködésünkre. Köszönöm szépen, most pedig. Dann kommen wir. Most pedig a harmadik alelnök megválasztása következik. Gressle asszony. Most Sonic kolléga jelölt. Negyedik, ugye? Kit javasolnak? Hogy a káosz teljes legyen, a harmadik alelnök szociáldemokrata frakció jelöltje, Liberácki kolléga. Nem kaphattam volna szót, ha nem lenne így. Kiváló. Boszporáta asszony, Libreszki kollégát javasolták, Eh, Brozboháta, Szani kolléga, akkor Librecki kolléga megválasztottuk, gratulálunk önnek. Minden. Elnézés, Szanikótól elnézést kérek, csak ma ismerkedtünk meg. Tehát Szani kollégát Lengyelországból támogattam. Van-e további javaslat? A harmadik ellenök számára, ha nincs, akkor felkiáltással kikiáltjuk az eredményt. Szonik úr, gratulálok az eredményhez. Köszönöm szépen, ezzel letudtuk a választásokat. Sikeresen. A demokráciában van, amikor perc, percbe tellik, ez rendben is van, nem mint hogy megválasszuk a tisztségviselőket, néha pár percet vesz igénybe. Most pedig rátérhetünk a következő napi rendi pontra, méghozzá november 29 és december 8-i jegyzőkönyvek elfogadása. van -e esetleg ezzel kapcsolatban megjegyzés? Úgy tűnik nincs, akkor így módon elfogadottnak tekinthetjük. Ezzel rátérhetünk a következő pontra, az ötösre, 2010-es évi menete, mentesítés, az EU általános költségvetése. Tisztelettel üdvözöljük a biztosasszonyt, úton van hozzánk. Kicsit késlekedünk, már itt is van. Üdvözöljük! May Gergen Quinn asszonyt, üdvözöljük a szakbizottságunkban, elnézést kérünk a késlekedését, mondja angol az elnök, de hát a demokrácia már csak ilyen. Aztán először is az eljárás értelmében az illetékest, a számvevőszek illetékesét, Ladislav Balko urat is üdvözlöm, és kérem szépen, hogy nyissa meg a vitát, tisztelt Balkó úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a szót. Szeretném megragadni az alkalmat, és gratulálni önnek, hogy megválasztották a szakbizottság elnökének. Tisztelt Fjellner úr, tisztelt képviselő, hölgyek és urak, hölgyem és uraim! A 2010-es pénzügyi év mentesítéséről szeretnék most beszélni. Röviden, szeretném elmagyarázni, hogy a számvevőszék milyen megközelítést alkalmazott, illetve hogy milyen technológiai fejlődések történtek. A éves a számvevőszék éves jelentésének hatodik fejezetéről szeretnék beszélni. Miután a kutatásért vagyok felelős, Erről a területről szeretnék részletesebben beszélni. Ez új fejezet az éves beszámolóban, az éves jelentésben. Korábban a 2009-es jelentésben tehát az 5-ös és a 7-es fejezetnek, és illetve a 8-as fejezetnek voltak részei, tehát szét volt osztva ez a terület. Ez az 1.10-es pontjában a, szemő, szemőszég jelentésnek elolvasható, és bizonyára emlékeznek arra, hogy kollégám, szemvőszégi kollégám december elején ezt itt elmondta már a szakbizottságban. Az volt a szemvevőszék legfőbb elképzelése, hogy sokkal hatékonyabban elemezze és auditálja az Európai Unió kiadásait. A korábbi ötös fejezetben és a mostai, mostani hatos fejezetet nem lehet közvetlenül összehasonlítani, például a hiba szint szempontjából sem, de két dolgot szeretnék kiemelni. Mindkét esetben a kutatási keretprogramokban a ö, ö, mm, működési kiadások 70%-ot tettek ki, és a hatos, hat, hatos fejezet pedig 63% volt. Nos, a legfőbb hiba ö, ok ugyanaz 2009-ben és 2010-ben is. Ez a nem megfelelő a nem megfelelő költségek visszatérítése, tehát olyan nem megfelelő költségekről van, szó, költségekről van szó, amelyek a kutatási programot érték. A számvevőszék leginkább a hatodik, illetve a hetedik többéves keretből indult ki. Ezek többéves keretek, amelyek több projektet finanszíroznának. Ezen programok legfőbb tulajdonsága, hogy általában közvetlen, központosított irányítással valósítják meg őket. Egyébként elképzelhető, hogy, a, hogy nem megfelelő költségeket jelennek meleg, amelyeket később vissza kell téríteni, tehát a kedvezményetek nem megfelelően deklarálják a költségeket, ez komplikálja a helyzetet, és természetesen az is bonyolítja a helyzetet, hogy a különböző személyes költségeket is állnia kell a kedvezményezetteknek. Az volt tehát a terv, az elképzelés, hogy egyszerűsítsék ezeket a folyamatokat. Természetesen részletesebben erről nem tudok beszélni, de egy 97 tranzakcióból álló mintát vett a számbevőszék, és arra jutottunk, 79% a mintának 79%-ában volt valamennyi hiba. Ez természetesen nem elfogadható. Az általános hiba arány tehát 1,4%. Két dolgot próbáltunk meg vizsgálni. Az első a kifizetések szabályossága, és az audit alapján arra jutottunk, hogy materiális tévedés nem történt a kifizetésekben, ugyanakkor nagyon volt a, a hiba, hiba arány. A 6-os és a 7-es keretprogram interim kifizetéseiben. Aztán felügyeleti rendszert is megnéztük. Ez alapján a szemevőszék arra jutott, hogy a rendszer csak részben volt hatékony. A kedvezményezetek szintjén vizsgáltuk a helyzetet, itt sokszor volt független auditor bizonyítvány, ezeket a bizonyítványokat, vagy tanúsítványokat vizsgáltuk. 27 esetben ezek a bizonyítványok vagy tanúsítványok nem voltak megfelelőek, illetve hibákat tartalmaztak. Sokszor ezeknek nagyon komoly pénzügyi következménye volt, ezért a számvevőszék azt javasolja, hogy a bizottság hívja fel a független auditorok figyelmét arra, hogy pontosan milyen szabályok irányítják a munkájukat. Remélem, hogy sikeres volt ebbéli felhívásunk a bizottság felé. Úgy gondolom, hogy a bizottság tanulni kéne a DG IMSO eredményeiből. Még egy dolgot szeretnék mondani. Biztos asszonynak, Méla Gergőn Quinn asszonynak szeretném hálámat kifejezni, hiszen nagyon konstruktív volt az egyetműködésünk, nagyon megkönnyítette a számvevőszék munkáját, és mindenképpen az Európai Uniós kutatási alapok hatékonyságát is szolgált ez együttműködés, és remélem, hogy a Horizon 2020-as csomagnak a lefolytatása még hatékonyabb lesz. Ez újdonság. Kollégáimmal már most egyébként elemezzük ezt a 2020-as csomagot, azzal kapcsolatban, hogy ki vehet benne részt, a bizottság ajánlásait, elképzeléseit elemezzük, és ezt idén, azaz most januárban a tanács is javasolta. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Kokóbul tagok, végezetül Megköszönöm a meghívást, és megköszönöm, hogy végighallgattak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Balkór, mondja az elnök. Megköszönöm ezt a szemevőszégi beszámolót. Most pedig szeretném átadni a szót a biztos asszonynak, meg végünk Quinn asszonynak. Ő már korábban megválaszolta a szakbizottságunk írásbeli kérdéseit, ezt megköszönöm. Most azt hiszem, hogy elég idő van arra, hogy kérdéseket tegyenek fel önnek, de ezt megelőzően arra kérem, hogy röviden tartsa meg a beszámolóját. Köszönöm szépen, gratulálok önnek, mint új elnöknek, tisztelt bizottsági tagok, tisztelt Balkó úr, kedves kollégák, a megfelelő európai kutatási finanszírozásnak a megfelelősége hatáskörömet tartozik. Szeretnénk munkahelyeket teremteni, növekedést elősegíteni, a kutatás finanszírozása vonzó és hozzáférhető világszerte a legjobb kutatóknak, cégeknek, vállalkozásoknak, egyetemeknek és más kutatószervezeteknek. Ma, mint tudják, kiváltképpen a számvevőszéki megkérdésekre szeretnék reagálni 2010-ből, és szeretnék eh, kérdésekre válaszolni, amelyek ehhez kapcsolódnak. Örömmel jegyzem meg, ahogy Valkor is említette, hogy nincs nagy eh, nézeteltérés a bizottság és a számvevőszék között. Hasonlóképpen látjuk a helyzetet, és eh, az auditálások ugyanazokkal az eredményekkel jártak. A számvevőszék két ajánlását elfogadtuk, végrehajtjuk majd. 2% alatt a hiba százalék az egész fejezet esetében, de a számvevőszék arra mutat rá, hogy az időközi és végső kifizetések esetében magasabb ez a hiba százalék hasonló volt a helyzet tavaly. Mit tehetünk a hiba százalék további csökkentés érdekében? Két lehetőség van. Korrektív intézkedéseket kell bevezetni, vagy preventív intézkedéseket, illetve az első stratégia most már korlátok ütőzik, nincs lehetőség. Szeretnénk a rendszert egyszerűbbé tenni, hogy kevésbé legyen kitéve hibáknak. Nyilván tudják, hogy a keretprogram finanszírozási modellje az aktuális költ, a valódi költségek megtérítésére vonatkoznak. A szemvevőszék rámutat, hogy ez a modell visszatérő hiba forrás, például a rezsiköltségeket rendszeresen korrigálni kellene, és az áfát is le kellene vonni. Ezt nem mindig teszik meg a kedvezményezettek. 2011. január 20-i döntésünkben egyszerűsítettük az eljárásokat a kutatási keretprogramban. Most a részvevők a személyi költségeket az átlag költségek alapján a bér számfejtés adatok alapján számíthatják ki. Nincsen a kkv esetében általány adós elszámolás. Aztán márciusban létrehoztunk egy kutatási clearing csoportot, hogy garantáljuk, javítsuk a jogalapot, a jogszerűséget, és hogy garantáljuk, hogy a részevők legitim elvárásainak megfelelünk. Megtettünk mindent a jelenlegi jogi kereten belül, amit tőlünk tellett. Én bizakodó vagyok, és bízom benne, hogy pozitívan hatunk a hiba százalékra. Most a jövőre kell figyelnünk. Egyszerűsítés kulcsfontosságú elem, ami a Horizon 2020-asra vonatkozóan és a módosított pénzvételre vonatkozóan is fontos hatással bír. Kiderült, hogy az egyszerűsítés, ha csak a kimenet vagy egy összegű kifizetésekre koncentrálnánk, akkor kevésbé lenne ez vonzó az a program, mert több kockázattal jár. Az érintettek úgy gondolják, hogy egy egyszerűsített és hatékony költség visszatérítési modell jobban megfelel a kutatási projektek finanszírozásának. Az Egyesült Királyságban és más tagállamokban egy ilyen megfelelő finanszírozási modellt vezettek be, hogy a fennmaradó hiba százalékot csökkentsük, Folytatjuk az ellenőrzést. A behajtás, pénzügyi szankciók továbbra is eszközök, amelyekkel élünk, és ebben az összefüggésben szeretnénk a szemvevőszék azon ajánlását megvalósítani, amely elősegíti vagy megnöveli az auditálás, az ellenőrzés szerepét kell megfelelő költséghatékonysági vizsgálat, mind a bizottság, mind a szemvevőszék számára. De ezeket a politikai programokat, ezeket a szakpolitikai programokat továbbra is vonzóvá kell tenni. 2010. novemberben a jelenlegi helyzet és az FP7-es pénzügyi menedzsment túlságosan kontrollorientáltak, kevésbé vonzóak a kutatók számára ez a parlament véleménye 2010-ből. A parlamenttel egyetértek, mert ki kell egyenlíteni, vagy egyensúlyt kell teremteni az ellenőrzés és a bizalom között. A mi szolgálataink nem tudjuk már tovább egyszerűsíteni a jelenlegi FP7-es rendszert, és garantálnunk kell, hogy költséghatékonyak legyenek az ellenőrzési mechanizmusok. Pozitív légkört kell létrehoznunk ugyanakkor. Most már a korrektív stratégiák a határok, tehát a, már nem vihetők tovább, a hiba százalék további csökkentése úgy garantálható, hogy visszajelzéseket kérünk a leggyakoribb hibákra és arra, hogy hogyan lehet ezeket csökkenteni. Erről tájékoztatjuk a kedvezményezeteket, a külső auditorokat. Ez egy olyan megközelítés, amelyre hivatkozott ajánlásaiban a számvevőszék is, és utasítottam szolgálataimat, hogy így járjanak el. A Horizon 2020-as alatt hogy tudunk jobban szerepelni? Ez a program valódi áttörést és elszakadást jelent a múltól. A keretprogram legjobb elemeit megtartja, egyszerűsíti a programokat, és összehozunk minden EU kutatási, finanszírozási eszköz egy kereten belül. A kutatási keretprogram, az innovatív tevékenységek, amelyek az innovációs programban vannak, illetve az EIT szerepe is nagyon fontos. A Horizon 2020 valódi innovatív termékekké kívánja alakítani a kutatási eredményeket. A Horizon 2020 szeretné csökkenteni a részvevők adminisztratív terheit, szeretné csökkenteni a kutatás innovatív finanszírozásban a hibákat, egyszerűsíteni kell a szabályokat, a projektek beadásától kezdve egészen a kifizetésig. A következő elemek egyszerűsítéshez vezetnek. Egységes szabályrendszer, amely minden elemét lefedi majd a Horizon 2020-nak és a pénzügyi tervnek. Az egyszerű szabályok magukban fogalmazzák a különböző számvételi gyakorlatokat, az egység és átlag költségek esetében kiváltképpen a személyzeti költségeknél, a közvetlen kifizetéseknél nem különböző ráták lesznek, hanem kettő alapráta lesz majd ami a négy számítási modellt illeti, amelyel a rezsiköltségeket számoljuk ki, ott egy általány díj rendszer lesz befezetve, És egy olyan audit rendszert vezetünk be, amely a csalásra vonatkozik, a csalás ellenőrzésére. Így tudunk megfelelni a tanács és a parlament kérésének, amely arról szól tehát, hogy egyensúlyt teremtsünk a bizalom és az ellenzés között. 2%-os hiba százalék alatt kívánunk maradni, versenyképes programokat szeretnénk, de meg vagyok arról győződve, hogy ezek a javaslatok az egyszerűsítéssel együtt, amelyek majd megtalálhatók lesznek a módosított pénzvitelben, oda vezetnek, hogy egyszerű, hatékony, igazságos, innovatív finanszírozás garantáljunk a kutatási eredményeknek, és így tudjuk legjobban mm, apróra váltani apró pénze váltani ezeket a programokat. Szeretnénk, ha legjobb, meg, legjobb megtérülést garantálnánk. Még egyszer, elnök úr, én mindenképpen amellett vagyok, hogy a megfelelő finanszírozási rendszereket támogassam. Több innovációt szeretnénk, vonzó, hozzáférhető, kutatási, innovatív politikákat, hogy elősegítsük a munkahelyteremtés és növekedést. Szerintem egyensúly teremthető a két célkitűzés között, mindkét célkitűzést az FP7-es és a Horizon 2020 alatt meg tudjuk valósítani. Thank you, Mrs. Commissioner. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg vagyunk győződve arról, hogy lehetséges egyszerre jó eredményeket elérni, és hatékonyan, gazdaságosan felhasználni a pénzeket. Köszönöm a nyilatkozatát, és most megadom a szót a téma előadójának, Krisztof Fjellnernek. Köszönöm, elnök úr. Nagyon hálás vagyok a számvevőszéknek és minden érintetnek azért, hogy elkészítették a jelentésnek ezt a fejezetét. Ez az EU politikájának egyik nagyon fontos fejezete, területe, a kutatás és az innováció, ez ad reményt a jövőre nézve is. Két pontra szeretnék kitérni a hozzászólásomban. Az első a számvevőszéknek a kifizetések szabályszerűségére vonatkozó megállapítása, a másik pedig a vállalat vezetési képviselet felelősségének a kérdése. Egy harmadik pontra is ki akartam térni, ez az egyszerűsítés lett volna, de teljesen elégedett vagyok meghallgatva, amit a biztos asszony mondott és ahelyett, hogy most feltenném mindazokat a kérdéseket, amelyekre már megkaptam a választ, most elég, hogyha megköszönöm az erőfeszítéseket, amelyeket meg, nyilvánvalóan megtettek az egyszerűsítés érdekében. Valamennyiünk szerint ez egy rendkívül fontos terület. Tehát a két pontomra visszatérve, a kifizetések szabályszerűsége az első. A számövőszék azt mondja, hogy a legvalószínűbb hiba arány az 1,4 százalék. Ugyanakkor fontos megjegyeznünk, hogy az operatív kiadások mintegy 60 százalékát előfinanszírozás keretében költötték el. És ez ugyanaz a vita, amit néhány héttel ezelőtt már lefolytattunk Tudjuk, hogy az előfinanszírozás esetében csak néhány feltételnek kell megfelel, megfelelni, ellentétben a közbenső vagy a végső fizetéssel, és ezért a hibarány is máshogy kezeljük az előfinanszírozás esetében. Azt kérdezném, hogy mi lenne a hibarány a közbenső és a végső kifizetések esetében? Hát, hogyha már az operatív kiadásoknak a 70%-a előfinanszírozás, akkor mi lenne a hibarány azon a területeken, ahol már tényleg sokkal nagyobb a hiba valószínűsége? Az is érdekelne, hogy az ön megítélése szerint mi fontosabb, a hiba arány előfinanszírozással vagy a nélkül? Azt hiszem, hogy ezt fontos lenne jól megértenünk. Azután a 6.49-ben azt mondja ki a számvevőszék, hogy a kutatás és az innovációs politika kapcsán csak részben volt eredményes a politika, el tudna mondani a szakbizottságnak, hogy hol vannak az ön megítélése szerint a legfontosabb gyenge pontok a felügyeleti és ellenőrzési rendszerben, a e, kutatás és a belső politika kapcsán? És mit fog tenni a számvevősz, illetve a bizottság annak érdekében, hogy hatékony legyen a felügyeleti és ellenőrzési rendszer, mert ez is fontos számunkra. Azután szeretném megvitatni önnel a e, vállalat vezetési képviselet e, felelősségének a kérdését. Itt azt mondták, hogy a hiba arányt azon a feltét, a feltételezésre alapozzák, hogy e, Eh, az összes feltárt hibát később majd ki fogják javítani, korrigálni fogják. De sajnos a szemövőszég ezt úgy folytatja, hogy a bizottság nem biztosítja szisztematikusan az összes feltárt hiba ö, tényleges kijavítását. Tehát az első feltételezés igazából nem ö, valós, nem ö, teljesül. És ennek nagyon komoly következményei vannak, ugyanis a bizottság által megalapított hibarány tulajdonképpen a legfontosabb építő kocka abból a szempontból, hogy végül is az éves tevékenységi jelentést fenntartással kezeljük el. A, hogyha a hibarány kiszámítása nem szilárd alapokon nyugszik, akkor az éves tevékenységi jelentést is egy kicsit hát kételyekkel fogadjuk. És van egy konkrét eset, a tényleges az éves tevékenységi jelentésben az informatika és társadalom főigazgatóság részéről, amire szeretnék egy kicsit kitérni. A szemüveszék azt mondja a jelentésben, hogy a hatos fenntartást visszavonták az ellenére, hogy a kétszázalékos lényegi, hibahat, lényegi hibahatát meghaladták. Tehát meg kellett volna, hogy maradjon a fenntartás. És a fenntart visszavonásának az alapja gondos elemzés volt, és a legfrissebb rendelkezésre álló adatok is azt igazolták, hogy az év végén 2% alá megy majd a hiba arány. Most az a benyomásom, elnök úr, hogy nem prudens megközelítést alkalmaztak eh, itt a jelentésben. A bizottság szolgálatai talán kicsit túl optimisták. Ezért, biztos asszony, az véleménye szerint a főigazgató jelentés, az éves tevékenységi jelentés jövővel kapcsolatos reményekre alapozódik talán? Hiszen ez a benyomásom az ön válaszát meghallgatva, amikor azt mondja, hogy hát az év végére bizony le kell, hogy menjen két százalék alá a hiba arány. Kicsit itt ellentmondást látok a között, amit a számvevőszék, illetve amit ön mond. És nagyon érdekelne, hogy most akkor ön mit gondol erről részéről. Azután a melléklet, a bizottság szintézis jelentésében is találtam ellentmondást. A, ez a szintézis jelentés kapcsán is ugye a főigazgatóság inkább a jövőre vetett reményre alapozza a megállapításait. Tehát ellentmondás látok a számlevőszék és a bizottság által elmondottak között. Köszönöm szépen a jelentés készítőjének, az előadónak. Biztos asszony, Gegen Klinn asszony, kérem, hogyha közvetlenül azonnal válaszolni akar a felvetésekre, akkor azt tegye meg. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is a hibarányjal kezdeném A hetedik, ha elnézést mondja, beszél a hatos keretprogramnál az éves hiba arány 3,5% volt. Ez 2,4%-ra csökkent a, besze, a behajtások után, és ahogy ezt kivetítjük több évre. A hetes keretprogrammal kapcsolatban még nincs megfelelő mintánk, kevés mintát vettünk, vagy kis mintát vettünk, ezek a nem auditált kedvezményezetekről szólnak, és itt ugye magasabb hibarára lehet számítani. Itt kicsit 4% fölött van a hibarány egy évre kivetítve, de még nem volt elég időnk arra, hogy megvizsgáljuk, hogy az összes behajtás és korrekció után mi a hibaarány. Gyakorlatilag ez az egyszerűsítés eredménye. Erről már beszéltem a korábbiakban. Vajon magasabb lenne a hibaarány, hogyha az előfinanszírozást nem vennék figyelembe. Ugye egy, a szembevőszék egy mintát használ, mintát módszerrel él, ebben az előfinanszírozás is benne van, a köztes kifizetések, illetve a végső kifizetések is. A bizottság auditjában, ugye mi ehhez egy saját mintát veszünk, ebben csak a köztes és a vég, végső kifizetések vannak benne, és ez nagyon hasonlít ennek a hiba arány eredménye a számbevőszék eredményhez. Mi a helyzet a 2012-es évvel, amikor ugye a munkaprogram még nagyobb lesz, nagyobb volumenű, nagy változásokra nem számítunk, és bízom bennem, hogy csökkenni fog a hiba arány pontosan azon egyszerűsítéseknek köszönhetően, amelyeket 2011-ben vezettük be. 2012-ben mindent megteszünk majd azért, hogy a résztvevőket a lehető legjobban ellássuk tanácssal, azzal kapcsolatban, ahogy Balkó úr is mondta, hogy a leggyakoribb hibákra felhívjuk a figyelmet, illetve hogy jobban megértsék a legalapvetőbb pénzügyi szabályokat. Nem tudom, hogy kívánja-e, hogy először a második, kérdésemre, második kérdésére válaszoljak? Ami az, az, az audit tanúsítványok megbízhatóságát, megbízhatóságát illeti. Ezzel kapcsolatban már tettünk lépéseket, a kedvezményezetekhez való visszacsatolás, a nyilvánosságra való tétel, nyilvánosság tétel, illetve a különböző iránymutatások meg eh, kinyomtatás elérhetővé tétele. Nos, általában a hatos keretprogram tanúsítványaival van gond, a hetes programmal kapcsolatban sokkal kevesebb ilyen tanúsítványt kaptunk, miután egyszerűsítettünk, illetve a módszertan is, módszertant is megválasítottuk, meg, megváltoztattuk. Nyilván a figyelemmel követjük majd a fejleményeket. Idén, 2012-ben folytatjuk ezen erőfeszítéseinket, és tanácssal próbáljuk meg ellátni a kedvezményezetteket, a résztvevőket, pontosan annak érdekében, hogy csökkenjen a hiba arány. Aztán irányítás. A főigazgatók, illetve a vezérigazgatók segítése érdekében próbáljuk azt elérni, hogy a hiba arányokat, illetve a fennmaradó hiba arányokat megváltoztassuk. A módszertan reformjával foglalkozunk jelenleg, és hogyha ezeket a reformokat vég, véglegesítjük, megvalósítjuk, akkor ez mindenképpen az eredményeken is látszik majd. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm, elnök asszony. Balka úr következik a számvevőszéktől. Tessék, Balkó úr! Köszönöm szépen! Köszönöm, elnök úr! Hogy ne szaporítsam a szót, rá is térek a válaszra, ami a rendszereket életi. A hibák megelőzésére és kigazítására szolgáló rendszerben Két hibát észleltünk, az ex ante ellenőrzésekre vonatkozik az első, a második pedig ezek az audit tanúsítványok, amiket említett. Nézzük ezeket, nézzük az ex ante ellenőrzések. Itt a bizottságnak nagyon limitált a, a, a, a mozgástere. Ahogy korábban utaltam rá, A mi mintánkban 33 ö, ilyen probléma szerepelt a tanúsítványjal kapcsolatban. 33 ki, ki, kiadási kiadásról szóló kérés, aztán a Aztán van egy olyan, olyan ajánlásuk, mi szerint mindenképpen növelni kell ezeknek az audit tanúsítványoknak a megbízhatóságát, illetve, hogy nagyon fontos az is, hogy az auditorokat aktívan informáljuk arról, hogy mely kiadásokat lehet finanszírozni ebből, a, ebből az alapból, és melyeket nem. A tanács, a bizottság elfogadta mindenkit ajánlást, tehát mind a kettőt elfogadta. Köszönöm. Ja, vielen Dank, Balko. Köszönöm szépen, Balkó úr. Most pedig a kollégák kapod meg a szót. Ivanova asszony elsőként. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Gratulálok a hozzászólásához, itt vagyok. Alelnök asszony, Azt kell mondjam, hogy nagyon örülök annak, hogy az egyszerűsítés szót sokszor halljuk. Egy kérdésem ez lett volna, és örülök Fjernel kollégámmal együtt annak, hogy gyakran halljuk ezt a szót. Nekem nagyon tetszik, amit ön mondott, de remélem, hogy a bizottság garantálni fogja azt, hogy valóban lesz elég ellenőrzés, amely segítségével meg lehet védeni, óvni a közösség érdekeit. Két kérdésem van. Az egyik a Horizon 2020-as program, kutatási innovatív program vállalkozások támogatására. Ki tudná fejteni, hogy mi volt a hatása ennek 2010-ben a KKV-kra, mert számunkra ez kiemelt prioritás. Így tudjuk Európa gazdaságát fellendíteni. A másik kérdés a kockázat megosztó pénzügyi eszköz. Az EIB, az EBB, a bizottság finanszírozza a kutatási és fejlesztési programokat az FP7-esen keresztül, egy milliárdot az EBB, egy milliárdot a bizottság garantál. Elolvastam a, ennek az eszköznek a 2010-es időközi értékelését, ahol szerepelt egy ajánlás, amely azzal volt kapcsolatos, hogy a bizottság hozzájárulásának egy részét fel lehetne használni abban az értelemben, hogy egyre többen vágynak, kívánták meg a kockázatfinanszírozást. A bizottság hogy tudja ezt a helyzetet feloldani? A bizottság felvállalja ezt a kockázatot. Mi a véleménye ezzel kapcsolatban? Ami a hibákat életi, amelyek a jogosultsághoz kapcsolódnak, nem tudom, hogy a bevált gyakorlatok, a jó gyakorlatok közzététele nem megoldása így is lehetne csökkenteni az ilyen jellegű kockázati hibát. Köszönöm szépen, Ivánova asszony. Azt javaslom, az szociáldemokrata frakció részéről nincsen hozzászólás. Kaci Melkákis kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm a biztos asszonynak azt, hogy válaszolt a kérdésekre, hogy itt van körünkben, és szeretném azt mondani, hogy nagyon jó az, hogy 2012 óta a bizottság egy egységes számvételi rendszerre dolgozik. Ezt parlamentként kértük már, különböző kutatással foglalkozó ügynökség van és főgazgatóság van, van egy egységes számvételi rendszer, ez konkrét példa az egyszerűsítésre amely segítségével csökkenteni lehet a hibákat. Gyorsabbak is, a várakozási idő csak 338 nap 2007 óta. A kifizetések 90%-át időben mm, valósították meg, ez nagyon jó, ehhez gratulálni szeretnék. De van néhány megjegyzés, amelyet parlamentként már tettünk, ahol annyira nem konkrétak az önáltal adott válaszok a mi kérdéseinkre. Említette a bónuszrendszert. Van egy ilyen bónuszrendszer, amelyel felül lehet vizsgálni, egy ilyen eh, számviteli bónuszrendszerünk. A válaszaiban azt mondta, hogy ugyan nem akarnak bevezetni bónuszrendszert, de a Horizon 2020-szal díjakat kívánnak eh, szétosztani. Ez ugyanabban az irányban mozdul el, de nem mondja meg, hogy hogy kívánják ezt a rendszert. Konkrétan érdekelne, hogy milyen területen, milyen százalékban kívánják tevékenységük finanszírozását ilyen díjakkal kiegészíteni, ami a végkifizetést, a végtörlesztést illeti, az egyösszegű kifizetéseket. Ezzel is lehetne egyszerűsíteni a rendszeren. Azt is mondja, hogy az ilyen rendszert szeretnék bevezetni, de itt sem elég konkrét a válasz, mely területeket érintene ez az eljárás. Köszönöm, aki önnek Most, ami az értékes jelentéseket, és szerintem mi vagyunk az első bizottság, amely amiatt panaszkodik, hogy nem kaptuk meg. 2011 végére ígérték, most pedig januárra, februárra ígérték. Ez azért kellemetlen, vagy nem helyes, mert a mi értékelésünket nem tudjuk az idei mentesítésre. Az értékelési jelentésről van szó. Nyilván ön nem ön tehet róla személyesen, de szerettem volna önnek elmondani, hogy ezzel gyakorlatilag esélyünk sincs arra, hogy a kutatási politika hatékonyságát felmérjük a Lisszaboni szerződés értelmében, önnek kellene ezt a hatékonyságot felülvizsgálni, és sajnos azzal, hogy nem készült el a jelentés, nem tudjuk ezt a hatékonyságot oly módon értékelni. Hát kérem szépen, adja ezt tovább Semeta úrnak, Barozó elnök úrnak, mert sajnos itt nem tudtak egy kötelezettségvállalásuknak eleget tenni. Köszönöm szépen, Kacemakakis kolléga. Igen, Kreszle a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, biztos asszony. Azt hiszem, hogy néhány problémát az új rendelet keretében meg tudunk oldani a Horizon 2020-ban. Én vagyok a költségvetési rendeleti jelentéstevő, igyekszünk elérni valamit az egyszerűsítéssel, de nem olyan egyszerű, hiszen már megállapíthattam, hogy ennek a kérdésben mindenki a veszőparipájával foglalkozik, aztán az egész össze fog dőlni. Mindent megteszünk a dolog érdekében, Remélem, hogy egyszer majd beszámolhatok a kollégáknak arról, hogy jó úton haladunk. Egy kérdést tennék fel az EIT-vel kapcsolatban Budapesten. Szörnyűséges dolgokat hallok erről az intézetről. A kérdés az, ön hogy látja? Egy kis bátorító jelentést nem, kész, nem készítenének erről az Európai Technológiai Intézetről, ami Budapesten van. Mi a helyzet a hatáskörökkel a bizottságban? első kérdésem. A második kérdésem, van még egy külön jelentés, amely a KKV garancia alapról szól. Ez egy sikeres program, de itt pénzügyi eszközökről van szó, és az önök költségvetésében a pénzügyi eszközök egy része a KKV garancia alapon kívülről finanszírozható. Hogyan értékeli ennek az eszköznek a hatékonyságát, mikor kapunk végre valami írásos dokumentumot, ahol láthatnánk, hogy tényleg eh, úgy működött -e minden, ahogy ezt a látok a piacon, ugye, ami a pénzügyi eszközöket illeti, hát nagyon nehéz szabályokat csinálni, anélkül, hogy tudnánk, hogy a korábbi szabályok mennyire voltak hatékonyak, sikeresek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kressz asszony. Paul Hübig a következő. Köszönöm szépen, elnök úr már szóba került, hogy a KKV-k éppen a válságban <clears throat> arra törekszenek, hogy újabb megrendeléseket szerezzenek. És hát a pénzügyi válság idején nem annyira könnyű megfelelő likviditást garantálni. Éppen ezért kérdésem az, hogy mi a helyzet az Eurostars Eureka, Euréka programmal. Itt magasabb likviditást kívánnak-e garantálni a kutatási tevékenységekre, és hogy ez hogyan is működik. Köszönöm szépen, Rübik úr. Mielőtt biztos asszony arra kérem, hogy válaszoljon erre a kérdésre. Nekem is van egy kérdésem az áfával, héjával kapcsolatban. Szeretném a 16-os kérdésre a választ hallani. Nyilvánvalóan, ami a támogatottak, kedvezményezetek számára pozitív az, hogy be fogják építeni a, az elszámolható költségekbe az áfát. Nem tudom, hogy hogy látja azt a kérdést, azzal, hogy eltérőek az egyes tagállamokban az áfa kulcsok, átcsoportosítási hatásokkal számolhatunk-e? Köszönöm szépen. Biztos asszony, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Az alelnök úr és maga is, és többen is, Kresszle asszony is rákérdeztek a KKV garancia keretre. Az KKV-k a gazdaság gerincét adják az EU-ban, és az Európai Parlamentben is nagyon sokan foglalkoznak velük, a bizottságban ugyanez a helyzet kulcsfontosságú, hogy a KKV-k részt tudjanak venni, és részt is vegyenek a kutatási keretprogram támogatásában, részesüljenek ebből. Azt hiszem, hogyha objektív szempontból nézzük, mindenki ezt akarja. Egyre több erőfészítést teszünk, hogy elérjük a 15%-ot, amit garantáltunk a tematikai területen. És emellett egy új kezdeményezést is tettünk a kockázat megosztási facilitásban. Az Európai Unió 120 millióval fog hozzájárulni, és arra számítunk, hogy ez egy milliárd kölcsönt fog generálni az emelőhatás révén a KKV-knak a KKV-k állnak tehát a támogatás középpontjában. A 15 százalék mellett különböző képessétevő technológiákra is ki akarjuk terjeszteni a támogatásokat. És van egy olyan eszköz, amelyet az Egyesült Államokban vezettek be, ez a SPAR vagy SPAR rendszer. Sok parlamenti képviselő ebben a bizottságban és az itt, itt szakbizottságban is említették ezt már nekem. A kockázati tőke támogatás alapján konkrétan célzottat tudunk induló KKV-kat támogatni, és a KKV-k különös haszonélvezői lesznek ezeknek a radikális, újszerű kezdeményezéseknek. Úgyhogy mindenkit szeretnénk biztosítani, a KKV-k ugyanolyan a kulcs tényezők a bizottság, mint a parlament számára. A kockázat megosztási facilitásra rátérve, Greszle asszony, beszélt arról, hogy a pénzügyi eszközök értékelése hogyan történik. A legjobb példa az a független értékelés, amelyet az RSSF-fel kapcsolatban végeztek el, említette az alelnök asszony is, hogy ez mennyire pozitív példa. Függ, nagyon fontos a független értékelés, mert akkor lehet objektív véleményt kialakítani. A parlament és a tanács kérésére, valamint a, az RSSF félidős értékelése kapcsán egy megállapodás, együttműködési megállapodást kötöttünk december 5-én, és a KKV-k közép-kis vállalatok számára kifejlesztettünk egy új instrumentumot, egy új eszközt. Ezeknek a, ennek a végrehajtása már kockázat megosztás beruháztási partneri kapcsolat keretében fog megtörténni a beruházási alappal együtt, és ezt a 120 milliót az EU ehhez hozzáteszi, amit az előbb említettem. Fontos megemlíteni azt is, hogy a bizottság véleménye szerint az operatív és pénzügyi beszámolási kötelezettségnek eleget eh, tenni, és eh, fontos, hogy megkapjuk a releváns adatokat, számokat, eh, majd a nyomonkövetéshez, ez nagyon fontos, és hát ezt mondanám Gressle asszonynak válaszképpen. Az RSSF kapcsán amikor a parlamentbe jövök, mindig elmondom, hogy ez egy hatalmas siker volt, sokkal nagyobb siker, mint amire bármikor is gondoltunk volna, amikor a bizottság megkötötte ezt a megállapodást az EIB-vel. Hacimakákész úrnak válaszolnám a bónuszokkal kapcsolatos felvetésére. Ebben a szakaszban nem mondhatjuk azt, hogy nyilvánvaló, hogy az ár X vagy Y lesz, de a Horizon 2020 kapcsán Ugye mondhatjuk azt, hogy van valahol egy nagy társadalmi kihívás, feladat, és a kutatók közösségének valahogy reagálni kell erre a kihívásra, és ennek megvan az konkrét ára az Európában is, és a világ más országaiban is. De nyilvánvaló nem tudtunk kemény és gyors döntéseket meghozni, hiszen a Horizon 2020 karácsony előtt került elindításra, most a kezdeti szakaszban vagyunk a tanácsban és a parlamentben is. Persze hasznos vitákat le kell majd folytatnunk itt a parlamentben is és a tanácsban is, ahogy megyünk előre. Örömmel meghallgatnám, hogyha a képviselőknek nagyon határozott véleménye van arról, hogy így vagy úgy járjunk el, milyen területeket kell megcéloznunk. Ezek nagyon hasznos viták lennének. És remélem, hogy nagyon élénk vitát folytatunk majd le ezzel kapcsolatban. Gressler asszony konkrétan rákérdezett az EIT-re, a Technológiai Intézetre. Nagyon hasznos volt a jelentés, nagyon komolyan foglalkozunk ezekkel a, és egyáltalán minden parlamenti jelentéssel, de Vasziliú biztos társam felelős az EIT-ért, és azt hiszem, hogy nagyon hasznos lenne, hogyha Vasziliú biztos asszonynak tennék fel ezt a kérdést, Gressle asszony által felvetetteket még ezen a héten továbbítani fogom, el fogom mondani Vasziliu biztos asszonynak. Ja, vielen Dank. Äh. Köszönöm szépen. Tudna még valamit mondani az áfa kérdésről is? Ó, igen, elnézést, elnök úr. Persze, az áfát példaként említettem egy olyan területre, amelyel a múltban elég sok problémánk volt az elfogadható költségek kapcsán, és eh, azt hiszem, talán hasznos lenne, hogyha csökkennének a hibák, a kevesebb hiba lenne, mint a múltban, volt, és hogyha végül is majd a számításokkal kapcsolatos elvárásoknak jobban megfelelnének. Szeretnénk együttműködni a partnerekkel, és amit a raportőr is elmondott ma, és több képviselő is említette ezt, a számvevőkkel egyeztetve, amikor a cégeknél végzik az ellenőrzéseket, az auditálást, vizsgálják a költségeket. Azt hiszem, ez nagyon hasznos számunkra is, hogy részletesen el tudjuk mondani, hogy pontosan mik a követelmények, és hogyan tudják, hogyan tudnak eleget tenni a számvevőszék kéréseinek. Egyre tuda, inkább tudatosul így, ilyen módon a partnerekben abban, a partnerekben, hogy mit kell tenniük annak érdekében, hogy ne legyenek hibák, amikor elkészítik majd a végső válaszukat és azt hiszem, hogy a radikális egyszerűsítés intézkedésekkel együtt javulni fog a helyzet, előre fogunk lépni. Persze mindig nagyon odafigyelünk arra is, amit ez a szakbizottság, illetve amit a számvevőszék mond nekünk, megfogadjuk, megszívleljük a tanácsokat, nagyon pozitívan állunk hozzá az észrevételekhez, és ez a jövőben is így lesz. Ja, vielen Dank. Äh, mir liegen jetzt aus dem Ausschuss keine weiteren Wortmeldungen vor. Akkor most ismét visszaadnám a szót az előadónak, hogy megkérdezem, hogy kíván-e még mondani valamit. Tulajdonképpen nem. Megragadnám azért az alkalmat, hogy megköszönöm a biztos asszonynak a válaszokat, különösen amit a különböző keretprogramok hibarányáról mondott, ez nagyon fontos volt. Örülnék, ha írásban is megkapnánk azt az információt, azt a tájékoztatást, amit most kapnunk öntől, hogy a különböző keretprogramokban, a közbenső és a végső kifizetésekben, akkor hogyan is áll a hiba arány kérdése. Köszönöm szépen, elnök úr, egyelőre ennyit szerettem volna mondani. Thank you very much, Mrs. Commissioner. Köszönöm szépen, biztos asszony, az egész szakbizottság nevében mondok önnek köszönetet, és nagyon örülnénk, hogyha tehát, ahogyan az előadónk is ezt kérte, megkapnánk írásban is a válaszait. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a számbevőszéki kollégáknak is a jelenlétüket, és most mi megyünk tovább a napirendünkben. A következő napirendi pont a számvevőszék külön jelentése, az előadónk Ingeborg Gressle, Ladislav Balkó a számvevőszék illetékes tagja. Amíg elhagyják a termet, kicsit nyugtalanság támadt. Köszönjük szépen Green Queen biztos még egyszer, hogy itt volt, és rátérnénk a következő napi rendi pontra. Balkó úr a számvevőszék illetékes tagja szól most hozzánk. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Tisztelt jelentése asszony, Greszle asszony, hölgyem és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek önök előtt másodszor ma az ESA nevében. A 2011-ben négyes jelentést szeretném bemutatni, méghozzá a KKV garancia keret ellenőrzéséről. Mindannyian tudjuk, mint már említették korábbi napirendi pontok kapcsán, hogy mennyire fontos szerepe van a KKV-knak. A EU gazdaság gerince 99% az összes vállalkozásnak KKV, 75 millió munkahelyet teremtenek a KKV-k. Azonban sokszor a pénzügyi piacok volt bankárként, van elképzelésem ezekről a dolgokról. Nagyon gyakran nem akarnak új fiatal KKV-kbe fektetni, mert kockázatosnak tekintik őket, kivált, őket kiváltképpen, ha innovatív piacokon működnek. Milyen nehézségekkel foglalkoznak? Milyen találkoznak? Hát a KKV-knak a finanszírozási nehézségek akadályt jelentenek a puszta léttel összefüggően is. A KKV-ket támogatni szeretnénk nem csak megfelelő jogi kerettel, hanem azzal is, hogy megfelelő pénzügyi támogatást biztosítunk. Az egyik eszköz, amelyel a KKV-ket támogatjuk abban, hogy hozzáférjenek pénzügyi támogatás, az a SMEC eszköz. Ez a CIP program keretében került megvalósításra, és az Európai Beruházási Alap igazgatja, illetve megfelelő garanciák is vannak a pénzügyi intézetek számára, amelyekkel ösztönzik a KKV-k finanszírozását. A 2011 per 4-es jelentés azt meg eszköz hatékonyságát vizsgálja meg, és megtervezzük működésének struktúráját és célkitűzéseit. A teljesség kedvéért és annak érdekében, hogy szélesebb körű képet vázolhassak fel, elmondom önöknek, hogy a SZMEK nem az egyetlen ilyen eszköz, amelyet az intézményeink létrehoztak. Van egy állandó audit a pénzügyi, eh, az eh, financial engineering eszközre vonatkozóan. Jelenleg egy másik szemvevőszéki kamara, egy másik kollégám készíti elő ennek a másik, ennek az úgynevezett financial engineering eszköznek a programját. Greszle asszony, szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy rövid áttekintést nyújtsak a szemvevőszék véleményéről. Megfelelő a SMEC eszköz számára létrehozott menedzsment szervezetet hoztunk létre, és teljesítmény alapú ösztönzők is vannak, azonban nagyon gyakran késlekedés állt be a finanszírozás esetében az első évben. És ez a néhány pénzügyi közvetítő számára áll egy átmeneti leállást jelentett. Mm, semmilyen eredménytáblák, semmilyen mm, kötelezettség kötelezettségek nem kerültek kidolgozásra, amelyeknek meg kell felelni. Ezek nem kiegyenlítettek, mert sokszor csak az output indikátorai játszottak szerepet. Ami a létrehozott munkahelyeket illeti, azok számát, nagyon nehéz ezeket meghatározni. Eltérőek a számítási módszerek, éppen ezért nagyon nehéz így eljárni. A jelentés készítési eljárások elfogadhatóak, a SMAC eszköz jó úton halad. Az átfogó cél az, hogy 350 ezer KKV-t érjünk el a program végére, szerintünk ez elérhető, ez a cél. Ha megnézzük a SMAC létes eszközt, a kölcsönök kevésebb, mint felét nem tudtuk kifizetni a KKV-knek kezesek hiányában csak 12%-a a, a KKV-knek, akik megkapták a finanszírozást, használják innovatív célokra. Mindazonáltal a számvevőszék értékelése arra mutat rá, hogy mégis akkor voltak eredmények. Mm, olyan KKV-k kaptak kölcsönöket, amelyeknek volt kezesük, vagy tudom, a garancia megvolt, de nem feltétlenül költötték innovatív célokra ezeket a támogatásokat. Tudjuk, hogy az Európai Uniós pénzt világos feltételek mellett szabad csak felhasználni. Ami a garancia alap megegyezést illeti a pénzügyi közvetítők között, nos hát itt nagyon fontos ajánlásokat is tenni kell. Na most a hasonló KKV programokra vonatkozóan a jövőben ezek relevánsak nem csak a bizottság, hanem a parlament számára is. A tanács számára is. Hiszen az EU egyik jogalkotó hatósága a tanács. A következő lépéseket kell tennie a bizottságnak. Bár a CIP program keretében a célok nem pontosabban kerültek meghatározásra, mint a több éves vállalkozási programban szereplő programtervek 2001 és 6 között, a számvevőszék első ajánlása az, hogy jövőbeli KKV támogatási programokat megfelelő intervenciós logikára kell építeni, össze kell kötni az outputot a hatásokkal, a hatékonysággal. Második. Bár a szemövőszék azt találta, hogy megfelelő keretet hoztak létre a SMAC eszköz menedzselésére, mégis Késlekedés volt az első évben a preventív intézkedések esetében. Bármilyen új, hasonló eszköz bevezetése előtt véglegesíteni kell a megfelelő megállapodásokat, hogy legyen idő megfelelő pénzügyi közvetítők kiválasztására, és hogy legyen lehetőség a tárgyalások lezárására. A harmadik ajánlás a pénzügyi közvetítőkre vonatkozik. A számvevőszék egy eredménytáblát kíván bevezetni, amely a potenciális közvetítők számára jelöli ki a fő célokat és feladatokat, minimális követelményeket, amelyek segítségével ki lehet választani a közvetítőket. Nagyobb részletességgel kell a paramétereket eh, lefektetni a garancia alapba. Ami a teljesítmény ellenőrzést és jelentéskészítést illeti, meg kell nézni, hogy hogyan lehet kiegészítő vagy jobb teljesítmény indikátorokat kidolgozni, hogy jobban monitoringozni lehessen az eredményeket, megfelelő konklúziókhoz vezetve. Az ötödik ajánlás az meg létesítmény által elért eredményekhez kötődik, illetve azokról a KKV-kről van szó, amelyek vagy innovatívak voltak, vagy nem volt megfelelő kezesük, és így nem kaptak megfelelő támogatást. A szemvevőszék azt javasolja, hogy a bizottság konkrétabb célokat tűzön ki, jobban tükrözvén a pénzügyi eszköz természetét. Ami az életciklust illeti, az ilyen célok megvalósítása nagyon fontos, csökkenteni kell a kockázatokat, garantálni kell hogy az EU-s alapokat azokra a KKV-kra tudjuk fordítani, akiknek meg, akik megfelelnek a követelményeknek. Az utolsó hat ajánlásban a szemövőszék megismétli, hogy láthatóvá kell tenni azt, hogy milyen előnyei származnak az EU-ból, EU-nak ebből. Tehát itt eh, nem csak nemzeti, regionális vagy helyi ö, szereplőket kell előtébe helyezni. A számövőszék azt javasolja, hogy nézzük meg, hogy hogyan lehet maximalizálni ö, az EU hozzájárulását. A külön jelentés a bizottság válaszait is tartalmazza, amelyekkel a bizottság reagált a szemvevőszék ajánlásaira. Nagyra értékeljük, hogy a bizottság elfogadta a legtöbb ajánlást, amelyet a jelentésben készítettünk. Miután megnéztük a bizottság legutóbbi javaslatát, amely jövőbeli programokat illeti, a versenyképesség és vállalkozásokra vonatkozó programot, a COSMÉT a következő időszakra 2014-től 20-ig, A Horizon 2020 program is nagyon fontos. A bizottság komolyan vette a szembevőszék ajánlásait a SMAC külön jelentésben, például azokat, amelyek a teljesítmény indikátorokat, illetve célkitűzéseket, az intervenciós mechanizmusokat, az európai többletértéket. Elnök úr, tisztelt jelentéstevő asszony, tisztelt képviselők, ez azt jelenti, hogy a SNAC eszköz hatékonysága megfelelő, és a szemövőszék őszintén reméli, hogy jogalkotói tárgyalásai, tanácskozásai során tisztelt ház is támogatni fogja a KKV-kat. Köszönöm szépen a kedves figyelmüket! Vielen Dank, Herr Balko, für Ihren Bericht. Ich erteile nun der Berichterstatterin. Köszönöm szépen, most pedig a jelentéstevő asszony kapja meg a szót. Kreszle asszony. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a számvevőszéknek. Nagyon fontos jelentés. Über eines der wichtigsten äh, Programme mit Finanzinstrumenten. A KKV garancia keret az egyik legfontosabb pro- program, hiszen ez tényleg a bázisnak szól. Ez egy nagyon sikeres program, egy a tíz arányban érvényesül az emelő hatása, vagy multiplikátor hatása, ez eddig így volt. A számvevőszék már 2009-ben azért tett fel kérdéseket, és kérdezném, hogy időközben változtak-e a számok, vagy vannak arra utaló jelek, hogy van valami elmozdulás az alapadatok tekintetében. A a számövőszék bírálatát azért is tartottam nagyon érdekesnek, mert itt a szakbizottságban elsősorban azzal a problémával kell foglalkoznunk, hogy jól láthatóvá tegyük az Európai Uniót. Ehhez transzparencia kell. Tehát a transzparencia kapcsán amit nem tudunk a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban, az arra indított minket, hogy esetleg azt gondoljuk, hogy nem elég transzparens az adott instrumentum. A másik kérdés az európai hozzáadott érték. Itt megint csak a számvevőszék nagyon egyértelművé teszi, azt, hogy nem lehet tetten érni, hogy itt van valamilyen európai hozzáadott érték. Ez egy nagyon durva jelentős megállapítás, hiszen eh, hát a legfontosabb, hogy legyen hozzáadott érték, EU érték. És szinte sokkolt a számvevőszék megállapításaiból az, hogy itt csak helyi jelentőségű eh, KKV kaptak eh, támogatást, eh, hentesek, pékek, klasszikusan helyi kiskereskedelmi egységek, stb. Hát ez nem a mi feladatunk és ezért világosan belétem a következtetéseimbe. Nem a mi feladatunk, hogy nemzeti programokat társfinanszírozzunk, vagy hogy egyáltalán helyettesítsünk nemzeti programokat, de jelenleg ez a helyzet az innováció szempontját, hiszen itt ehhez kellene, ehhez kellene, hogy ez kellene, hogy európai finanszírozáshoz kapcsolódjon. Olyan vállalkozásoknak kellene kínálni ezt a garanciát, akik innovatív vállalkozások, de szokványos úton nem jutnak hitelhez. Ezt a szempontot a számvevőszék nagyon szépen kimunkálta a jelentésében, és én személyesen is ezt tartom nagyon fontosnak, mert hogyha az innovációt akarjuk finanszírozni, hát eddig nem sikerült innovatív projekteket eh, támogatnunk, és hát ez megkérdőjelezi ezt az egész finanszírozást. Nagyon sokat foglalkoztunk ezzel, Rubik kollega számára a CIP program különösen fontos, ez a KKV program része, 2010-ben, hát ha ezt láttuk volna, hogy a CIP-ből ki kell vonnunk majdnem 60 millió eurót, mert nem lehetett felhasználni őket, ez nagyon sok pénz. 2011-ben viszont ennek pont az ellenkező volt igaz, túl kevés volt a pénz, 2010-ben pedig túl sok. Úgyhogy a tervezéssel talán ezt egy kicsit korrigálni lehet majd. Felvetettem az ajánlásaimban, hogy foglalkozzunk azzal a kérdéssel, amivel a számvevőszék nem foglalkozott kimerítően, ezeknek a pénzügyi eszközöknek az igazgatási költségeivel. Ez nagyon érdekel engem, hiszen ugye egy nagyon észszerű beszámolói rendszert akarunk, de nem terült ki ezekből, hogy milyenek az adminisztratív költségek, ez pedig nagyon érdekes lett volna részletesebben megtudni. Megpróbáltam tekintetbe venni a számvevőszék kritikáit, bíráló megjegyzéseit, és beépítettem ezeket a következtetéseimbe. De azt hiszem, hogy itt a bizottság is kapott némi házi feladatot. És jó lenne, ha megtudnánk, hogy a bizottság mikorra írja meg a leckét. Köszönöm szépen, Greszle asszony. Tomás úr, urat szeretném üdvözölni, pénzügyi és az EBRD-vel és sok más szervezettel folytatott partneri kapcsolatokért felelős főigazgatósági tisztviselő a bizottság részéről, kérem, mondja el véleményét. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt számvevőszégű tagok, Tisztelt Beszle asszony! Először is hadd mondjam el azt, hogy nagyon örülünk annak, hogy megbeszélhetjük, megvitathatjuk ezt a jelentést. Nagyon szoros együttműködésben dolgoztunk a számvevőszékkel, a garanciaeszközről. Nagyon jó volt a tapasztalatcsere, és ahogy említette a számvevőszék tagja is, a legtöbb ajánlást elfogadtuk, és számos ajánlást immár a jelenleg előkészületekbe is beleszőttük az új kozmébe, illetve a, 2020-as, a Horizon 2020-as programba. Úgyhogy azt gondolom, hogy a együttműködésünk rendkívül gyümölcsöző volt, nagyon hasznos volt, és ez mindenképpen javítja a programjaink előkészítését, megalkotását. Szerencsé, szeretnék köszönet mondani a jelentéstevőnek is, hiszen világosan látja, hogy a programok mennyire sikeresek. Néhány pontos kérdést is kaptam, erre, ezekre hadd válaszoljak. Már 2011. szeptember végén elértük a 15,8 emelő hatást, ugye a korábbi 2010-es adat 10 volt, tehát minden egy, minden ö, 10 ráfordított euróra 15 ö, eurós emelő hatást voltunk képesek produkálni, és természetesen a köztes szereplők hatását sem szabad elhanyagolni, tehát már 15,8%-nál tartunk. Azóta új szerződéseket készítenek, illetve a létező eszközökből egyre többet használnak fel. Aztán egy másik kérdést is kaptam a különböző díjazásokról. Az, az európai beruházási programban ez a, ilyen szempontból az egyik legalacsonyabb díjazású program, alapvetően a teljesítményen alapul a díjazás, nem a költségeken. Jelenleg 6 százalék a különböző költségeknek, tehát a költségeknek a 6 százalékát tudjuk így kifizetni. 19 éves időszakról van szó, nyomon kell követni a KKV-k sorsát 19 év 19 évig, ez az éves, egy évre kivetítve 0,23%-ot jelent maximum, és ezt is, ez is kapcsolódik ahhoz, amit a jelentéstevő asszony mondott a diazásról, illetve az emelő hatásról. Nézzük a veszteséget, erről is szó van jelentésben. Szeretném azt kihangsúlyozni, hogy 2011. De, de szeptember 30-áig 23 milliós veszteségről beszélhetünk, ez 6,8 százalék a költségvetési előirányzatból. Tehát a veszteség 23 millió volt. Ez a garancia még 10 évig folytatódni fog, de miután tudjuk, hogy milyen nehéz a helyzet most is, elképzelhető, hogy további igény lesz erre, de természetesen ez is bekerül a gépezetbe, és ez ennek függvényében ítélünk oda bizonyos összegeket, de a reformoknak követ, reformokat követően azt hiszem, hogy ezt még jobban fogjuk tudni majd kezelni. Tehát a konkrét kérdésekre ezt tudom mondani, aztán a szemövőszék és a jelentéstevő mondandójához két dolgot mondanék. Az intervenciós logika kérdésében, illetve az EU-s hozzáadott érték megmutatkozásával kapcsolatban. Nos, ezeket a dolgokat mi már figyelembe vettük az új program megalakításakor, vagy kialakításakor. Mikor megterveztük a programokat, még 2007-ben, akkor egyértelmű volt, hogy a célkitűzéseket el kell fogadni, akkor mások voltak még az EU hozzáadott érték meghatározásai, földrajzi megfontolásokat is bevettünk azóta, illetve különböző országokra odafigyelünk. Tehát ez EU-s hozzáadott értéket ma máshogy definiáljuk, mint, mint akkoriban. Ezért is mondtuk azt, hogy a jövőben mindenképpen azt is figyelembe kell venni, hogy változik az EU-s hozzáadott érték meghatározás, meghatározása, aztán a Horizon 2020-as programot is mindenképpen így kell majd elbírálni. Talán a DJ Enterprise-os kollégám ehhez még hozzátesz valamit. Aztán a szemvőszék ajánlásaival kapcsolatban még egy dolgot említenék. A közvetítők finanszírozása, illetve a eredménytáblázat. Úgy vélem, hogy sem a számvevőszék, sem a független auditorok nem vitatják azt, hogy elég jó a helyzet. Talán a jövőben a dokumentáció minőségén javítani kell. 31 pénzügyi közvetítőről van szó, új projektekről, illetve új termékekről. Véleményem szerint az eredmény táblázat rendszer sem rossz. Természetesen nyomon követjük majd ezeket a dolgokat a program során. Még egy dolog, az innováció finanszírozás számos javaslatot tettünk a Kozméval, illetve a Horizon 2020-szal kapcsolatban. Ezek másra koncentrálnak, egyrészt az innovációra, másrészt más dolgokra, és úgy gondolom, hogy ez a két eszköz képes lesz arra, hogy a jövőben jobban rávilágítson arra, hogy pontosan mi, melyek eszközöket találták ki kiélezetten az innovációra, és melyek nem. Azt meg kezdetben és úgy lett már kitalálva, hogy az innovációra hegyezzék ki, tehát nem az összes KKV foglalkozik ilyen kérdésekkel, nem minden KKV-nak van innovációs vetülete. Azt gondolom, hogy a jövőben kicsit célzottabban kéne odafigyelni az innovációra. Ennyit szeretem volna elmondani, és természetesen további kérdésekre is nagyon szívesen válaszol. Ja, vielen Dank, Thomas. Köszönöm szépen, Thomas úr. További hozzászólók, a jelentéstevő Ivanova és Cseszkova asszony, Greszle asszony. Ich habe ja auch gefragt danach, wie viel Hány kérelmet utasítottak el? Szeretném megkérdezni, örülnék, ha erre mondana valamit. Azután 23 millió euró vesztességnek mi az alapja, milyen alapszámra építették ezt? Köszönöm. Azt javaslom, hogy gyűjtsek össze a kérdéseket. Ivanova kolléganő. Köszönöm, elnök úr. Nagyon üdvözlöm ezt a számvevőszéki különjelentést, a SMEG facilitásról. Azért is örülök ennek különösen, mert szerintem ez a jelentés nagyon értékes inputot ad majd a szakbizottsági munkánkhoz, különösen az én feladatomhoz. Nekem kell elkészítenem az Európai Befektetési Bank éves jelentését és a számövőszék külön jelentése segíthet majd elkészíteni a saját anyagomat. A számvevőszék több megállapítása is kapcsolódik ehhez, a számvevőszék tisztelt tagja is említette. Ezeket az EIB és a pénzügyi közvetítők közötti viszonyokat pontosítani kell, az indikátorokat pontosabban kell meghatározni, a célértékeket. Kérdezném a számvevőszéktől, hogy Számítanak-e valamilyen follow-upra, kívánják-e nyomon követni, hogy a ajánlásaikat mennyire e, valósították meg. Azután egy másik a e, különleges financial engineering eszközre vonatkozó jelentésükre is hagy kérdezzek rá. Meg tudnám mondani, hogy hol tart ennek a e, új külön jelentésnek az elkészítése, és mikorra várható, hogy közzé teszik? Köszönöm szépen, Ivanova asszony, most pedig Cseszkova asszony kérdezhet. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekesnek találtam ezt a jelentést. Mielőtt képviselőként elkezdtem a munkámat, elég sok tapasztalatot szereztem a Cseh Köztársaságban kis- és középvállalatokkal. Köszönöm önnek azt, hogy betekintést adott nekünk abba, hogy hogyan is működik ez a rendszer, ez a mechanizmus. És köszönöm a bizottságnak is, hogy feltérképezte ezt a területet, a lehet jobban támogatni a KKV-kat. Két dolog érdekel engem különösen a számvevőszék megállapításaival összefüggésben. Az első dolog az, hogy eznek a programnak a középpontjában egyre inkább a pénzügyi befektetések és a részvény, a tőkebefektetések kellene, hogy álljanak, valamint az adóság refinanszírozásának a kérdése és többet szeretnék hallani erről a lehetőségről, gondolkoznak-e ilyenben, ilyesmiben is. A másik dolog, amit érdekesnek találtam, az volt, hogy hogyan mérik, vagy követik nyomon az eszköz hatékonyságát, hatását. A számvevőszék jelentése tartalmaz egy olyan megállapítást, miszerint hiányzik az, hogy hány új munkahelyet sikerült létrehozni a támogatásnak köszönhetően. Hát ez lenne az egésznek az egyik fontos célkitűzése ennek a támogatósnak, támogatásnak, ennek a pénzügyi eszköznek az egyik legfontosabb célja. És itt egyéb világosan az szerepel a számvevőszék jelentésében, hogy mindez idáig nem sikerült eh, világosan értékelni azt, hogy milyen hatása van, milyen hozott egyáltalán ilyen eredményt ez a pénzügyi eszköz, tehát hány új munkahelyet teremtettek a támogatást kapó KKV-k, és, és itt az újonnan létrejött munkahelyekről beszélek. Ez az a két kérdéskör, ami engem különösen érdekel és szeretnék egy kicsit többet hallani erről. Köszönöm szépen, Cseszkova asszony, és az utolsó ebben a körben Rübik kollega. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez a KKV finanszírozás, különösen most a pénzügyi válság, idején különösen fontos, és a KKV-k is nagyon megszenvedik a pénzügyi válságot. Tehát rendkívül fontos ez a kérdéskör, és határozottan támogatom Gressle asszonyt. Itt valóban az EU-nak egy saját instrumentumáról van szó, és nem csak társfinanszírozásról. A társfinanszírozásnak mások a céljai és a regionális nemzeti bankok tagállamokkal folytatott együttműködés, a kongruencia áll itt a figyelem középpontjában. Egy nemzeti bank mindig megfontolja azt természetesen, hogy hol tud nagyobb profitra szert tenni, és a KKV-kkel kapcsolatban is nagyon fontos, hogy, a, hogy most a bank nyeresége a legfontosabb, hogy a KKV-k jól járjanak. Itt a bizottság a jövőben Mit kíván tenni ennek érdekében, hogy a nemzeti és a regionális bankokkal ez a kongruencia jobban megvalósuljon, és hogyan lehetne ezt az egész konstrukciót vonzóbbá tenni? a e, saját tőke, illetve az idegen tőke e, konstrukciók kapcsán e, hogyan lehet elkerülni azt, hogy ez ne csak egy bankokat támogató program legyen. Köszönöm szépen, Rübig úr. Akkor Tomasz urat a bizottság részéről kérem, hogy adjon választ a kérdésekre. Tomasz úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Először is Gressle asszonynak mondanám a következőt. Ez a 23 millió, amit említettem, hogy ezt ennyit lehívtak a garanciából, tehát ennyit hívtak le a bankok az EIF-ből, és hát a, az EIF ezt beszette a bizottságtól. Tehát a KKV-k, nem, akik nem tudtak fizetni, 2011 szeptemberig jött össze ez a veszteség, ez a garancia bebukás, ez a 23 millió a visszautasított kérelmekkel kapcsolatban a bizottság akkor avatkozik be, hogyha az EIF erre javaslatot tesz. Egy kérelmet utasítottunk el, amiatt, hogy a, mit a számvevőszék is felismert, itt a közvetítő kiválasztásával volt probléma de azt nem tudom elmondani, hogy összesen eh, az első szelekció során hány kérelmet utasítottak vissza, hogy az EIF eh, értékel első körben, itt van az első ilyen kiválasztás. Mi a második szakaszban, tehát a bizottság a második szakaszban, mint mondtam, egy kérelmet utasított vissza már az EIF által előrostált körből. Következő kérdés. Ivanova asszony beszélt arról, hogy a számvevőszék milyen nyomonkövetést tervez. Hát a számvevőszékre bíznám ennek a megválaszolását. Mi már bizonyítottuk a Horizon 2020-as hatásvizsgálata kapcsán is, hogy nagyon komolyan kívánjuk nyomon követni azt, hogy a számvevőszék ajánlásainak eleget tettek-e. Következő kérdés regionális és nemzeti bankokkal való verseny, vagy együttműködés, hogy van-e itt EU hozzáadott érték, Cseszkova asszony pedig az adósság refinanszírozására kérdezett rá. Nagyon érzékeny egyensúlyt kell itt kialakítani. A finanszírozás célkitűzéséből kiindulva az elemzés azt mutatja, hogy néhány esetben kizárólag csak innovációt finanszírozunk. Más esetben viszont működő tőkét finanszírozunk, vagy ezt néhányan bírálják, viszont ha a független értékeléseket nézzük, ezt vannak, akik pozitívan értékelik tehát hogy innovatív tevékenységet finanszírozunk -e, vagy pedig a válság idején hát szükség volt bizonyos finanszírozásra is, ezt a jövőben még talán tovább kell majd vizsgálni, de több független elemző szerint igenis előnyös volt, hogy a gazdasági válság közepette ezt a működőtőke finanszírozást is lehetővé tettük, és ezt potenciális előnyként ismerték el többen is, képviselők is. Viszont ebből azt vonták le, azt a következtetést vonták le, hogy akkor itt nem volt semmi EU hozzáadott érték. Hát egymásnak ellentmondó célkitűzéseket is megnevezhetünk. A regionális bankokkal folytatott verseny Nos, jelenlegi formájában ez a, mit jelent ez a pénzügyi eszköz, és mit jelentett majd a jövőben? Jelenlegi formájában az eszköz a legtöbb esetben túl kicsi ahhoz, hogy versenyezzen nemzeti programokkal. És ez indokolja azt, hogy azért EU hozzáadott értéket vizsgáljunk elsősorban, és nem azt, hogy hogyan viszonyul ez nemzeti programokhoz ami a jövőt illeti, és természetesen a költségvetési hatóság dönt majd a költségvetésről, az allokációkról, a programokról, általában a több éves pénzügyi keretről is. Azt hiszem, a jövőre nézve a bizottság majd a Horizon 2020-ról, illetve a struktúrális alapokra, ter, alapokkal kapcsolatos tervezett új eszközről is nyilván közzétesz anyagokat ez különböző mértékű eszközök lesznek, EU szinten is, illetve a strukturális alapok szintjén is, ahol ugye nemzeti eszközökkel együtt van társfinanszírozás. A regionális politika területén dolgozó kollégáink a javaslataikban majd egy új megközelítést alkalmaznak, lesz egyfajta komplementaritás az EU eszközök, illetve a társfinanszírozási eszközök között. Ugye nem rivalizálásról van szó, hanem komplementaritást szeretne elérni a bizottság a különböző eszközök között. És a legfontosabb az lesz, hogy megvalósuljon a komplementaritás, a különböző finanszírozási formás, formák egymást egészítsék ki. Ez a e, komplementaritás pedig a legjobban az egyszerűséggel biztosítható. Meg kell vizsgálnunk ezt a KKV-k szempontjából, illetve pontosan a KKV-k szempontjából e, nézve fontos, hogy ne legyenek ezek túl komplexek, és egymást kiegészítsék a különböző finanszírozási formák EU szinten, nemzeti szinten, regionális szinten, egyszerűen kezelhetők legyenek, és e, a kezdeményezettek számára jól hasz, alkalmazhatók. Köszönöm szépen. Tudnál még valami kiegészítést tenni? Ehhez az első fordulóban az előadó asszony említett valamit, mégpedig azt, hogy van-e EU hozzáadott értéke ezeknek a programoknak. A bizottság a számvevőszék által felvetett bírálatokról mit gondol, és vannak-e elképzelések a jövőre nézve, hogy egy módosított KKV támogatásban hogyan tudnánk nagyobb EU hozzáadott értéket biztosítani? Herr Thomas, äh, vielleicht können Sie Thomas Punkte in die Berichterstattung. Kérem, válaszoljon erre a kérdésre, amire még nem válaszolt, ugye ezt az első körben tette fel a jelentéstevő. Not so much on the... Eh, nem az áfára szeretnék reagálni, sajnos erre nem tudok mélységében válaszolni, viszont azt korábban is említettem, hogy a hozzáadott érték szempontot mindenképpen meg fogjuk jeleníteni a jövőben a különböző programok megtervezésénél, de részletekben nem kívánok menni áfával kapcsolatban. Elnök mikrofon nélkül. Az európai hozzáadott érték? talán, talán írásban tudna erre válaszolni. Igen, igen, az európai hozadott értéket az új eszközökben ö, mindenképpen ö, tárgyaljuk, minden, figyelembe vesszük a számvevőszék véleményét, illetve ajánlásait, ennek a hatás indikátorát, mutatóját is föl fogjuk, meg fogjuk jeleníteni, de hogyha jól értem, akkor ugye az áfával kapcsolatban tett fel, tett fel kérdés, nem a hozadott értékkel kapcsolatban. Most az áfával kapcsolatban majd megkeresem a kontaktust az illetékes szol, ö, Most pedig Balkó úrnak adom meg a szót, és utána majd ismét Ingeborg Gressle következik. Tessék, Balkó! Thank you very... Köszönöm szépen. Ivanova asszony tett fel egy kérdést. I would like to answer. Erre szeretnék válaszolni. Ivanova asszonynak. follow up kapcsolatban nyomon követése. A pénzügyi tervezési eszközök esetében ami a KKV-ket finanszírozza. Nos, ezzel kapcsolatban nem sokára megjelenik majd a 2012-es jelentés. A kollégák majd erről kapnak értesítést. Nos, ez arról szól, hogy ez a pénzügyi tervezési eszköz mennyire hatékony. A KKV-k minősítéséről, illetve hogy megvan a szükséges keret ahhoz, hogy különböző pénzügyi eszközöket alkalmazzanak. Illetve az eredményekről is szó lesz, hát természetesen nagyon érdekel minket az eredmény, ez a téma, és néhány év elteltével elkészül majd ennek a témának a nyomon követése is. Most pedig átváltanék anyanyelvemre, szlovákra. Ste sa pýtali na e, problém spojený s počtom e, pracovných miest. E, toto je celkom... Valójában csenyelvvel fogok beszélni, tehát tett fel egy kérdést a munkahelyek számával kapcsolatban is. Én úgy gondolom, hogy a 68-as pont részletesen foglalkozik ezzel a kérdéssel. A mi jelentésünk 68-as pontjára gondolok. Nos, ez a, ebben a pontban tárgyaljuk a problémát, azzal kapcsolatban, hogy mennyire kompatibilisek a mennyire kompatibilisek ezek a, ezek a munkahelyek, ezeknek a száma, illetve jellege egymással. Köszönöm szépen, ezt tudom mondani válaszul. So it's got by If there was no translation, I... Úgy tűnik, hogy eh, volt egy kis tolmácsolási gond. Volt gond? The the first time was not... Uh... Igen, az első részre nem kaptunk fordítást. Ja, können Sie vielleicht den ersten... Esetleg az első részt? Hát a csehszlovák ugyanaz. Elmondom akkor angolul. Cseskova asszony azt kérdezte, hogy hány munkahely készült, hány munkahelyet teremtett. Ez a 68-as bekezdésen látható ez az értékelés, és itt eh, arra a problém, problémára utalunk, amely bekövetkezett eh, a teljesítményauditunk során. Említettük, hogy a munkahelyek számát nagyon nehéz megfogni. Éppen ezért kidolgoztunk egy ajánlást. Köszönöm szépen, ez a válaszom. Köszönöm, Balgó úr. Zárásképpen, a mai vitánk a zárásképp, zárásaként megadom a szót Kreszle asszonynak. Még egyszer a bizottságtól kérdezem. Ami a köz, az igazgatási, adminisztratív költségeket illeti a 6%-ot. Most magunk között szólva, a 6% a sok. A 7% az, amit hatalmas hálózatok kapnak a hálózatok igazgatásáért. Azt kell mondjam, sok ez a 6 százalék. Szeretnék esetleg összehasonlító számadatokat kapni. Jó kis üzlet, hát nagyszerű üzlet ez. Szerettem volna megtudni, hogy ez most hogy is van. Különben köszönöm szépen, és izgatottan várom a számokat, amelyeket majd elküld postán vagy e-mailben. Köszönöm, Kreszle asszony! Tomás úr esetleg tud-e valamit mondani az adminisztratív költségekről, vagy pedig írásban kíván erre reagálni? Önni a szó, Tomás úr. El tudom küldeni írásban, a 6% az program egész életciklusában 19 éven keresztül, tehát 0,32% évente, amely a legalacsonyabb menedzsment költség bármilyen eszköznél. További adatokat szívesen szolgáltatunk a képviselő számára. Még egyszer, 0,32% egy évre vetítve, 6% a 19 éves életcikluson keresztül, amikor az utolsó garancia lejár. 19 éves időszak. Köszönöm, mondja az elnök. De hát nem mindenében kell egyformán dolgozni, mondja Greszla mondja, tehát nem úgy van, hogy mindig foglalkoztatják. Tehát kiadják az eszközöket, 7-8-9 éven keresztül működnek a rendszerek. Még egyszer. Lehet, hogy kétszer érték el a tetőfokukat a másik eszköznél, az kiadások. Lehet, hogy további részletes információkra van szükség, hogy jobban el tudjuk érezni, hogy most ez magas száme, vagy szenzációsan alacsony. Köszönettel fogadjuk majd, ha a számadatokat is közli. Köszönjük szépen Tomás úrnak, és köszönjük szépen Válkó úrnak. Ezt a napi rendi pontot ezzel kipipálhatjuk, és rátérünk a hetes napi rendi pontra, a szemvevőszék részéről Negyes Szándalova asszonyt üdvözlöm szeretettel, Bác tesz a jelentéstevő, Szándalova asszonyi a szó. Köszönöm szépen, gratulálok a megválasztásához, Ivanova asszony megválasztásodnak nagyon-nagyon örülök. Elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy bemutassam a külön jelentést, amely azt a címet képvisel, hogy eléggé hatékonyak-e a bizottsági eljárások. Um, röviden elmondom, hogy mi az állami támogatás, a szubvenció. Az állami támogatást a 107-es szikkely mutatja be az új szerződésben. Ez olyan támogatás, amit egy tagállam ad állami forrásokból bármilyen formában amely támogatás a versenyt torzítja azzal, hogy bizonyos vállalkozásokat előnyben részesít néhány termék esetében. Tehát eh, megnézzük, hogy milyen hatása van ennek, ami a támogatást illeti. Általában nem, támog, nem számít állami támogatásnak olyan támogatás, ami minden cég számára hozzáférhető leginkább támogatás, adókedvezmény. Vannak ugye puha kölcsönök, garanciák, preferenciális mm, támogatási formák. Az állami támogatást nemzeti, szövetségi, regionális helyi önkormányzatok adhatnak, illetve kormány irányítás alá tartozó egységek. Ami a hatékony állami támogatás ellenőrzés életi a versenyképességgel foglalkozó főigazgatóság minden gazdasági ágazatban foglalkozik, ezzel kivéve az agrár és a halászati ágazatot. A bizottság állami támogatás ellenőrzését az motiválja, hogy megnézik, hogy az állami támogatás kompatibilis a belső piaci szabályokkal. Garantálni kell tehát azt, hogy az állami támogatás ne torzítsa a versenyt az EU-n belül. Az EU tagállamokat arra kérjük, hogy tájékoztassák a bizottságot minden tervezett állami támogatásról, és először ki kell kérni a bizottság jóváhagyását. A bizottság az egyetlen hatóság, amely kijelentheti, hogy egy adott állami támogatás kompatibilis a szerződéssel, és úgymond saját hatáskörében járhat el. Ami az állami támogatást illeti, ha kompatibilisnek tekinthető a belső piaccal, akkor jóvá hagyatik. Azokban az esetekben, amikor a bizottság kételkedik azzal kapcsolatban, hogy az adott állami támogatás kompatibilis a piaccal, ott e, formális vizsgálatot indít a bizottság, és ezen vizsgálatot követően hozzák a végső döntést. Minden belső piaci operátor vagy más érdekelt fél az a joga rendelkezik, hogy panaszt nyújtson be a bizottsághoz, ha úgy gondolják, hogy egy tagállam által adott állami támogatás negatívan hatott rájuk. A bizottság az úgynevezett panasztételi eljárás keretében vizsgálhat felül ilyen eseteket. A bizottság kezdeményezheti saját vizsgálati eljárását is, amikor valamilyen támogatás kompatibilitásáról van szó. Engedjék meg, hogy röviden bemutassam az audit folyamatot. Az auditban a cél az volt, hogy megnézzük, hogy a bizottság eléggé hatékonyan garantálja-e az állami támogatás igazgatását. Mindent megnéztünk, három kérdést tettünk fel először is. A tájékoztatási rendszerek, a panaszkezelési rendszerek garantálják-e azt, hogy a bizottság minden fontos állami támogatási kérdést megvizsgál? Második, a bizottságnak megfelelő mérő, menedzsment eszközei vannak-e, amelyek segítségével hatékonyan lehet az állami támogatási kérdéseket megvizsgálni. harmadik, a bizottság megnézi-e hogy az állami támogatásra vonatkozó ellenőrzésének milyen hatása van. A számvevőszék 2008 és 10 között vizsgálódott, és értékelte a szervezetet, a monitoringot, a döntéshozatalt, amelyet a bizottságra vonatkozóan néztünk meg tehát. Levettük az állami támogatás ellenőrzésének területét, amelyet a versenyképességi főgazgatóság felelős. Minden 2009-ben jóváhagyott támogatás 96%-át néztük meg. A bizottságnál megnéztünk 15 előtájékoztatást, 30 panasztételt, 40 monitoring és néhány behajtási esetet, 10 behajtási esetet. Aztán tíz különböző eh, DG Competition egységet is megnéztünk, és analitikus teszteket hajtottunk végre. Nyolc tagállamba látogattunk el, és további információkat gyűjtöttünk be 44 állami és magánszektor érintetjétől, azok kapcsolatban, hogy hogy látják a bizottság tevékenységét. A véleményüket csak akkor használtuk fel, amikor az érintettek többsége támogatta ezeket a kijelentéseket. Engedjék meg, hogy bemutassam az audit eredményeit. Egy kulcs üzenetünk az, hogy a bizottság nem tudja megfelelően garantálni azt, hogy minden állami támogatási kérdése foglalkozik-e. Nem minden tagállam tartja be a közzétételi kötelezettségét. A bizottság tett néhány lépést annak érdekében, hogy elősegítse az együttműködést a tagállamok között, mármint a jelentés vagy közzétételi kötelezettségük kapcsán, de ezek nem voltak elegendőek. A bizottság harmadik fél panaszaira hivatkozik, olyan esetekben, amikor a tagállamok nem jelezték az állami támogatásra vonatkozó információkat, vagy nem, nem jelentették. Jogilag a bizottság rendszeresen nem vizsgálhatja felül a tagállami eljárások megbízhatóságát, monitoring tevékenysége és korlátozott. Ez azt jelenti, ez az a kockázat hogy hogy nagyon sok állami támogatásról nem lesz tudomásunk. Egy másik fontos üzenet az, hogy a bizottságnál nagyon hosszadalmas ezen kérdések vizsgálata. Nagyon sokat panaszkodnak az átláthatóság hiányára. Nagyon sok eljárási elem és fázis jól kezelt, jól szervezett, azonban az eljárás véglegesítése még mindig sok időbe telik. Egyre több panasz oda vezetett, hogy nagyon sok a lemaradás. Az érintettek nem kapnak elegető információt arról, hogy hogyan áll az ügyük. Tehát ez oda vezet, hogy az átláthatóság foka alacsony. A harmadik üzenet az, hogy a bizottság nem nézi meg ex post módon, hogy milyen hatással volt az állami támogatás ellenőrzése. Általában nem megbízható adatokkal dolgoznak az illetékesek. Az állami támogatási eredménytáblának is vannak hiányosságai, nem teljes, nem eléggé megbízható, nem eléggé összevethető, illetve az adatok késői közzététele. Néhány adhok tanulmányon kívül a bizottság nem nézte meg, hogy a az állami támogatási ellenőrzési rendszernek milyen hatása van. Engedjék meg, hogy a kulcsfontosság üzeneteink mellett még néhány fontos, érdekes eredményre rávilágítsak. 2009 és 10 közötti időszakról van szó. Ugye mindannyian tudják, hogy ez az időszak volt leginkább a válság által sújtott időszak. Az Európai Gazdaság Élékéntő Terv keretében 19-én a bizottság jóvá hagyott egy ideiglenes közösségi keretet az állami támogatások számára, hogy a reálgazdaság hozzáférhessen a jelenlegi válságos időszakban megfelelő állami támogatáshoz. A szembevőszék úgy gondolta, hogy korlátozott volt ennek az eszköznek a felhasználhatósága. Ez a keret 2011. december 31-ig volt aktív miután megnövekedett és sürgés, sürgős szükség volt erre a támogatásra, a bizottság jóvá hagyott egy úgynevezett válság állami támogatási rendszert, amely egyszerűsített kommunikációval, és megfelelő útmutatókkal ellátva próbálta a kedvezményezettek igényét kielégíteni, és volt egy külön munkacsoport is, amely a pénzügyi válság kezelése foglalkozott nagyon aktuális és pragmatikus módosításokat vezettek be az eljárásban, és ennek segítségével azt láttuk, hogy a bizottság gyorsan tudott reagálni a pénzügyi válságra. A számbevőszék külön jelentése több konkrét ajánlást fogalmaz meg, annak érdekében, hogy növeljük az állami támogatásra vonatkozó ellenőrzés hatékonyságát a bizottságnál. Proaktívabb szerepet kell vált, szerep vagy felvállalni a tagállamokban, meg kell erősíteni a monitoringot, saját vizsgálatokat kell indítani illegális ügyekben, célzott módon, illetve meg kell növelni az eljárások, a döntéshozatal átláthatóságát, fel és kell gyorsítani ezeket. A bizottságnak érdemes volna azt is megfontolni, hogy volt-e levonható tanulság a pénzügyi válság kapcsán. A beszédem végén szeretném megköszönni, köszönetem, szeretném köszönni köszönetemet az együttműködését, a bizottság és a tagállamok belé kollégák támogattak bennünket további információkkal, és elősegítették munkánkat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Szandorov asszony a beszámolóját. Most pedig megadom a szót az előadónak, Stász úrnak. Köszönöm, elnök úr. A még emellett Szandorov asszonynak és munkatársainak szeretnék köszönetet mondani, hiszen ez csoportmunka volt természetesen. Köszönöm ezt a nagyon részletes jelentést. Én is sokat tanultam belőle. A számvevőszék ajánlásai nagyon értékesek. Néhány tucat következtetést vontam le, illetve ajánlásokat fogalmaztam meg, és múlt héten is egy hosszú beszélgetést folytattam Szandalova asszonynal, és a csapatján, csapatának a vezetésével, vezetőjével Strasbourgban. Az ajánlásaim, az első ajánlásom kapcsán egyeztettünk, és azt hiszem, hogy ezek talán a számvőszék számára is értékes ajánlások lehetnek. Itt nyolc tagállamban történt csak ellenőrzés, de ezt itt kicsit hibásan fogalmaztam meg, ezt korrigálnom kell. A számvevőszék a bizottság eh, teljes munkamódszerét ellenőrizte, és ebben a szélesebb keretben alkalmazta ezt csak nyolc tagállamban, tehát ezt ki fogom javítani, mert ez részemről hiba volt. Második megjegyzésem. Nagyon pozitív az, hogy a bizottság pozitívan gyorsan reagált a pénzügyi válságra, itt nagyon nagy erőfeszítéseket tett a bizottság. A harmadik konklúzióm, és most már egy kicsit kritikusabb megjegyzések következnek, támogatom a számbevőszék megjegyzéseit, a bizottságnak proaktívabb fellépésre lenne szükség. A szék ezt elég eh, hangsúlyosan kiemelte. A bizottság jobban kell, hogy tájékoztassa a tagállamokat, a legjobb gyakorlatok elterjesztését aktívabban kell, hogy támogassa, el kell érnie, hogy korrektebben jelentsék a tagállamok az állami támogatásokat. A tagállamok talán kicsit lassabban dolgoznak, vagy kicsit lazábban kezelik ezt a kérdést, ezért fegyelmez, nagyobb fegyelmezettségre kell biztatnia őket a bizottságnak. Persze mondhatják, hogy mondhatná a bizottság, hogy parlament, tehát ti vagytok a költségvetési hatóság, segítsetek nekünk, de nyilván itt nagyobb létszámra lenne szükség a több ellenőrzéshez, és a számövőtés szék vizsgálódásai alapján úgy tűnik, hogy itt még sokat tennivaló. Gyorsabban, cél, tudatosabban, transzparensebben kell a bizottságnak működnie. A számövőszék képviselője részletesen kifejtette, hogy túl sokáig tartanak időnként az eljárások, ezt korlátozni kell az időtartamot. És én lenne egy konkrét kérdésem a bizottsághoz. Itt általánosságban beszélnek a tagállamokról. Lehetséges lenne azt tagállami lebontásban áttekintést kapni arról, hogy az egyes tagállamok hogyan kezelik ezeket a dolgokat. Persze nem azt mondom, hogy ma adjon választ, hanem majd valamikor, hogyha írásban ezt megkapnám, akkor nagyon örülnék neki, elégedett lennék. Szandorov asszony utalt arra, és gratulált a bizottságnak ahhoz, hogy a gazdasági pénzügyi válságra nagyon céltudatosan, célatörően reagált. Talán ugye nagy, nagyon nagy volt a szükség, vészhelyzet volt, ez az általános átlagembereket is érintette a válság, de hogyha ilyen jól sikeredett, jól lépett fel a bizottság, akkor ebből talán tanulságokat is le tud vonni. Tehát kérdezem a bizottságtól, hogy abból, ahogyan a pénzügyi gazdasági válságot kezelték, ebből talán le tudják vonni más dossziékkal kapcsolatban a tanulságokat, és az új módszerekről talán egy, a parlament is kaphatná egy áttekintést önöktől. Azután nagyobb biztonságra van szükség az érdekeltek, az érintettek részére. Az indok a nem befogadható panaszokat gyorsabban kell elutasítani, az egész panasz eljárást fel kell gyorsítani, és ehhez persze újabb több eszközre van szükség, plusz eszközökre van szükség. A hetedik elem az idő regisztráció, a munka, ráfordított munkaidő regisztrálása. Itt ezzel kapcsolatban azt kérdezném a bizottságtól, hogy e, az idei év végére működhet-e már egy ilyen munkaidő nyilvántartási rendszer. Fontos tehát az ellenőrzés intenzitásának a növelése. Szeretnék megemlíteni egy hibát, ami becsúszott az anyagomba, mikor a szári alkalmazásáról beszélek. Az angol és a holland változatban is hiba van, itt a State Aid Notification egy ilyen állami eh, támogatás eh, bejelentési elektronikus eh, eszköz, tehát ez szári és nem száni, hogyan az én jelentésemben szerepel. De a kérdésem az változatlan, mi a helyzet ezzel a rendszerrel? Itt, ha azonnal tudja, akkor válaszolhat erre, vagy talán majd a mentesítési eljárás során írásban kaphatnánk erre választ. Jelner kollega is ezt kéri. Szükség van egy részletesebb értékelés közzétételére, hogyan működik az állami támogatások ellenőrzésének rendszere, és ennek milyen hatása van a gazdaságra, a vállalatokra, és jó lenne, hogyha ezt valamilyen idő keret megadásával kapnánk meg. Mert elhangzottak, készültek az ajánlások, a kérdéseket ismerik, köszönöm a jó együttműködést a számvevőszékkel, és úgy hallottam, hogy a bizottság és a számvevőszék között is nagyon jó volt az együttműködés, úgyhogy ez jó alap a tovább lépéshez. Köszönöm. Ja, vielen Dank dem Bericht. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Mint ilyen jelentéseknél általában dicséret és elmarasztalás hangzik el. Néhány kérdést tettek fel a bizottságnak. Gátyán Kopman úrnak adom meg a bizottság nevében a szót. A versenyképességi főigazgatóság részéről. Tud-e a feltett kérdésekre most válaszolni, vagy pedig esetleg írásban válaszol majd. Öné a szóram. Köszönöm szépen, elnök úr. Thank you, Mr. Köszönöm Szándalova asszony munkáját, köszönöm Stász úr jelentését, jelentéseit, mind a kettőt, és köszönöm ezeket a lényegre törő kérdéseket. Üdvözlöm ezt a kezdeményezést én magam is, és próbálok röviden reagálni a jelentéstevő kérdéseire. Először is azt szeretném leszögezni, hogy úgy véljük, hogy a szemvevőszék jelentése mindenképpen helyén való, és örülünk az ajánlásoknak is. Hadd mondjam el, hogy az állami támogatás ellenőrzése a szerződés értelmében is abban is áll, hogy a tagállamoknak feladata, hogy itt ebben részt vállaljon, és az is világosan kiderül a szerződésből, hogy a bizottságnak itt meg van kötve némileg a keze. Tehát a, a bizottságnak tehát meg van kötve a keze, és nincsenek túlságosan komoly eszközeink sem arra, hogy, hogy végrehajtsuk az ezzel kapcsolatos kötelezettségeinket. Nos, ugye pénzügyi válságot élünk, ezzel kapcsolatban mi nekünk is nagyon nehéz megtalálni a szükséges finanszírozást, és valóban el kell gondolkodni az ilyen típusú kérdéseken is, ilyen időszakokban is, amikor az auditra sor kerül. Most röviden rátérnék az ajánlásokra. A jelentésben foglaltak a kapcsolatban nagyon sokkal már foglalkozunk. Konkrétan. Nézzük a monitorozást. Egyetértünk azzal, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, nagyon lényeges. Idén megkétszereztük a vizsgált segélyek vagy támogatás mennyiségét, az összes EU-ban vizsgált támogatások arányát megháromszoroztuk. Nagyon fontosnak véljük az ellenőrzés minősége szempontjából, hogy nagyon nagymértékű ex post ellenőrzési rendszerünk legyen. Második dolog, egyik kérdés arról szólt, hogy mi a helyzet a különböző mérési, rend, mérési rendszerekkel, az év végéig megszületnek-e az indikátorok, mutatók, és bizalommal mondhatom, hogy a Petra nevű rendszerünk már működőképes nálunk a főigazgatóságon belül, úgyhogy az év végéig ez megjelenik, a költségekre vonatkozóan addig is az eset vizsgálati rendszert fogjuk használni, amíg ez még nem teljesen működőképes, és ez is nagyon komoly javuláshoz vezethet aztán. A panaszokkal kapcsolatban nagyon nagy a lemaradás. Tavaly megpróbáltuk ezt, a, ezt ledolgozni, és azt gondolom, hogy nagyon nagy előrelépés történt a régi panaszokat illetően, aztán tagállamokat illetően. Az a kérés érkezett, hogy a bevált gyakorlatokat osszuk meg a tagállamokkal nagyobb mértékben, illetve ott azon tagállamokban, ahol a rendszer nem olyan tökéletes, segítsünk. Miután ezért a kérdésért a főigazgató helyettes a felelős, nagyon sok, nagyon sok tagállam ellátogatunk, az illetékesekkel felvettük a kapcsolatot, a, tagállami illetékeseknek tréningprogramokat tartunk, azoknak, akik az állami támogatásért felelősek. Almunia úr is aláhúzta, hogy rendkívül fontos, hogy hatékony legyen az állami támogatás ellenőrzése, és ebben mindenképpen részt kell vállalni a tagállamoknak. Ez a bizottság feladata, hogy támogassa őket, segítsen nekik ebben. Néhány példa azzal kapcsolatban, hogy mire mire, mit tesznek lehető a jelenlegi szabályok. Nos, nagyon fontosnak tartom azt, hogy egyrészt ugye ott van a szerződés, ez szabja meg az alapvető kereteket, keretet. Most e, e, ezen kívül számos olyan szabály van, ami a bizottsági munkára vonatkozik, tehát hogy mit kell például tenni a különböző panaszokkal, hogyan kell a különböző folyamatokat végezni. A jelentés ben felvetetteket csak akkor lehet megfelelően tárgyalni, hogyha komolyan vesszük ezeket a szabályokat. Nos, ezzel kapcsolatban nem mondanám azt is, hogy jelenleg a szabályok értelmében kis ügyekre, ügyekkel is foglalkoznunk kell, olyan kérdésekkel tehát, amelyeknek a belső piacra folytatott hatása nagyon kicsi szinte elhanyagolható. Nos, erről is beszélnünk kell. Arra ugyanis a jelenlegi szabályok értelmében nincs lehetőség, hogy bizonyos kérdéseket ne vizsgáljunk, ne ellenőrizzünk. Erre oda, erről beszélni kell, ezen el kell gondolkodni, de ha ezt meg akarjuk változtatni, ahhoz tanácsi döntés kell. Tehát örülök annak, hogy ilyen lényeges dolgok ajánlott a, a számvevőszék örülök a jelentéstevő felvetésének, is. Álmunia úr megvizsgálta ezeket a kérdéseket. Stász jelentés, Stász úr jelentését elolvasván arra jutott, hogy egy nagyon komoly frissítésre, reformra van szükség az állami támogatás ellenőrzésében, és ezen reform lehetőséget biztosít arra, hogy a problémákat megoldja. Február másodikán egy nagy konferencián Brüsszelben fogja ezen reformot felvázolni, bejelenteni. Ezen tehát a mondanom lényege, még egy dolgot szeretnék röviden, sőt kettőt hozzáfűzni. Az első arról szól, hogy egy teljes ex post ellenőrzést kell csinál, kéne lefolytatni a állami támogatásról, és ennek az ellenőrzés. Hát ez nagyon szép lenne, de szerintem a, a közgazdaságtan jelenlegi állása miatt ez jelenleg lehetetlen, tehát általános módon egy ilyen ellenőrzést, egy ilyen vizsgálatot, elemzést nem lehet lefolytatni. A bizottság jelenleg azt ellenőrzi, azt elemzi, hogy a állami támogatásnak mi a hatása. Ez már fontos, ez már jelentős, de említettem, hogy Almunia alelnök úr nagyon komoly reformra tesz majd javaslatot, és meg kell nézni, hogy ennek fényében hogyan változik majd a helyzet. A második dolog, a részletes statisztika a támogatás hosszáról. Ma azt tudom elmondani, hogy körülbelül 5 hónapig tart, amíg a formális, a formális eljárást el tudjuk kezdeni, és hogyha ezt megnyitjuk, ha ezt megnyitjuk, ezt a formális folyamatot, az még 21 hónapot jelent, ez nagyon hosszú időszak, de jelenleg az eljárásra vonatkozó szabályok alapján a bizottság piaci információt nem kérhet az érintett felektől, csak a tagállamok által biztosított anyagot vagy adatokat tudjuk felhasználni. Tudjuk, hogy nagyon fontos az idő a vállalatoknak, a polgároknak, de ezek a szabályok, a szabályokat kell megváltoztatni, hogyha fel akarjuk ezt a folyamatot gyorsítani. Tehát részletes statisztika, Ugye ez egy olyan időszak, ez a vizsgált időszak, ami a válsággal esik egybe, nagyon nagy eltérések vannak a különböző esetek között a különböző tagállamokban, így aztán nagyon nehéz ezek alapján okos következtetéseket levonni, nagyon nehéz összesíteni a statisztikákat. De megpróbáljuk lényegre törően megragadni majd az eredményeket mentesítés során ezeket közölni fogjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van esetleg kiegészítő kérdés a bizottság részéről, jelentéstevőtől, nem? Akkor köszönöm szépen tiszta szívből a válaszokat, és reméljük, hogy előre tudunk lépni érdemi módon ebben a kérdésben. Éppen a válság idején igen, rugalmasan tudtak reagálni, és elő tudták segíteni a gazdaságot. Azt hiszem, hogy ezt most itt dicséretképpen elmondhatjuk. Más ponton persze még várunk válaszokat, közösen kell dolgozunk, hogy elérjük ezeket. Köszönöm szépen Szándó Lovasszonynak a kiváló jelentést. Köszönöm szépen. És szeretném megszakítani az ülést holnap reggel 9-ig. Köszönöm szépen, és berekeztem mára az ülést.